Okay, welcome to the... Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a Jogi Szakbizottság ülésén. Azzal kezdeném, hogy fogadjuk el a napirendet. At Aldes request the... Tájékoztatnám önöket, hogy a koordinátori ülést ma estéről korábbra hoztuk, 12.15-től 12.45-ig fog tartani, vagyis 41 1-től 3 ig az ülésünk után. És a 16-17-es pontokat a 13-as után tárgyaljuk. Ha jól, emlé- ha jól tudom, akkor Hautala asszony egy kérést szeretne hozzánk intézni. Igen, elnök úr, úgy gondolom, hogy ez most a delegált és implementál és végrehajtási aktusokkal kapcsolatos előadónknak a területe. Kérdezzük meg őt, hogy szeretne-e hozzászólni valamit, de én nem vetettem fel kiegészítést a napi rendhez. Kaufmann asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel én vagyok a jelentéstevője a delegált és végrehajtási jogi aktusoknak, ezért szeretném megkérni, hogy egy plusz napi rendi pontot vegyünk fel, mert szerintem gyorsan kell lépnünk, mivel jövő hét szerdán Strasbourgban szavaznunk kell egy állásfoglalásról, amely arról szól, hogy a bizottságnak egy végrehajtási jogi aktus ellen fellépe a parlament, itt nevezetesen a gépkocsiknak a pufogógáz kibocsátásáról van szó, mind személyi, mind kereskedelmi használatra, és a parlament kifogásolja a bizottságnak a végrehajtási jogi aktusát, amely vonatkozik arra is, hogy ezeknek a teherautóknak a gázkibocsátását hogyan kell tesztelni. A Real Driving Emission tesztet javasolják, hogy megállapítsák ezt az értéket, nehogy a laborértékek legyenek a mérvadóak az ENVI szakbizottság, az illetékes szakbizottság megúvta a bizottságnak ezt a végrehajtási jogi aktusát, és akkor megállapították, hogy a bizottság túllépte a hatáskörét. Az ENVI kérte a júri szakbizottságnak a mm, jóváhagyását november 9-én, ez pedig megállapította azt, hogy ha jóvá hagyja a bizottság ezt a végrehajtási jogi aktus, akkor az de facto az alapjogokat, amelyek a szerződésben vannak lefektetve, megszegi. Ezért aztán az eljárási szabályzat 40 cikkének harmadik pontja alapján felül kell vizsgálnunk ezt a kérelmet, és Hautal asszony is ezt kérelmezi. Azt azonban mindenképpen tisztázni kell, hogy itt nem a kibocsátási értékek felülvizsgálatának helyességéről van szó. Tudjuk, hogy ez egy nagyon kérdéses téma politikai szintéren, úgyhogy szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a júri szakbizottságnak nem szabad belemenni ebbe a nagyon ellentmondásos tartalmi vitába, nem szabad itt állást foglalnunk, csak egyszerűen arról van szó, hogy a parlamentnek, mint jogalkotónak a hatáskörébe beleavatkozott-e a bizottság. És hogyan védhetjük meg a parlamentnek a jogköreit? Természetesen a bizottság a komitológiai eljárás keretében tiszteletben kell, hogy tartsa a parlament jogköreit. Egyébként egyetértek a bizottság, a szakbizottságnak, az ENVI szakbizottságnak a kifogásaival, és úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a Júri Szakbizottságnak az MV kérelmét, és kell egy levelet küldenünk az MV elnökének. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Zwiewka. Zwiewka úr. Uh, dziękuję, pani przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban. Egy nagyon érdekes kérdésről beszélünk, amely kapcsolódik a parlament hatásköreihez. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk a szakbizottságunk szempontjából is. Ez esetben a Környezetvédelmi Bizottságnak kellene foglalkoznia az ügyjel, ők meghozták a szükséges döntéseket, egy véleményt is kiadtak, ezt eh, az ülésükön el is fogadták. Ahogyan Kaufmann asszony említette is, lesz majd egy szavazás szerdán a plenáris ülésen. Most csütörtök van, úgyhogy pontosan hat napunk van addig, és nem tudunk addig már találkozni a plenáris szavazásig. El sem tudom képzelni, hogy egy kérdésről úgy nyilatkozzunk, hogy az nem is tartozik a hatáskörünkbe teljes mértékben, ráadásul sürgősséggel tesszük ezt. Az MV bizottság ez a hatáskör és döntést is hoztak már erről. Mi miért nyilvánítsunk véleményt erről a kérdésről? Inkább meg kellene erősítenünk az ő üzenetüket. Ők nem kértek fel minket arra, hogy beleavatkozzunk az ügybe, nem szorulnak arra rá, hogy a júri bizottság tegyen ezzel kapcsolatosan valamit. Mindent egybevetve tehát úgy gondolom, hogy először is nem vagyunk felkészülve arra, hogy vitát folytassunk erről a kérdésről, korábban ugyanis nem volt ez nálunk napi renden. Persze előzetesen megtárgyalhattuk volna ezt az ügyet, de az utolsó pillanatban ez lehet, lehetetlen, mert nevességesé tesszük magunkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ettől tekintsünk el. Köszönöm szépen, elnök úr! Hallottam részletesen azokat az érveket, amelyeket Kaufmann asszony mondott el, illetve a választ is, és olyan helyzetben vagyok most, hogy az első két felszólalóval együtt egyet tudok érteni, illetve Kaufmann asszonyjal is olyan értelemben, hogy vegyük fel a napirendünkre ezt a kérdést. Véleményem szerint ennek a kérdésnek két fontos aspektusa van. Az egyik az eljárási szempont. Az alapján, amit én tudok, illetve az alapján, hogy milyen alapon indították el ezt az ügyet, valóban eljárási szempontból ránk tartozhat ez a kérdés. Persze ez a véleményem csak az eljárási vonatkozásokat érinti. Maguk az érvek valószínűleg majd más álláspontra terelnek engem, mint Kaufmann asszonyt, Úgyhogy pillanatnyilag most ilyen okok miatt kell támogassam a két kollégát. Még mielőtt megadnám Hautala asszonynak a szót, emlékeztetném önöket, hogy szavazást kell majd lefolytatnunk, és fél tízkor kezdődik a meghallgatás, úgyhogy kérem, hogy fogják rövidre. A az ellenvéleményt már valaki kifejtette, úgyhogy úgyis szavazni fogunk róla, ha utal csak nagyon röviden, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem teljesen helytálló, hogy a szakbizottságunknak semmiféle illetékessége nincsen egyben az ügyben. Ellenkezőleg, eljárási szempontból van jogunk, hogy megvizsgáljuk ennek a végrehajtási aktusnak a jogszerűségét. Marina Pinto úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy milyen vélemény nyilvánítanék tartalmilag erről a kérdésről, én nem értek egyet azzal, ahogyan a bizottság tárgyalja ezt az ügyet. Először a frakciónak meg kell vitatnia, gondolkodnunk kell rajta, és tanulmányoznunk a dokumentumokat, úgyhogy vizsgáljuk meg alaposan. Tartalmilag van nekem véleményem ezzel kapcsolatosan, viszont a munkánk menetét módosító javaslatokról ilyen módon dönteni nem szerencsés. Nébla az. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte äh, unseren Kollegen Zwefka und auch den Vorredner unterstützen. Kedves kollégát, támogatni szeretném Cifka urat, az elnök urat is, és én úgy gondolom, hogy ez a téma nem szabad belekezdenünk. Én úgy gondolom, hogy az envi tegye meg az első lépéseket, hiszen ott már vitáznak erről az összes frakció, és azt gondolom, hogy most az utolsó percben nem szabad belekapnunk ebbe a témába a jogi alapokat illetően. Majd jövő héten a plenárison újra napirendre kerülhet ez, és ha mégis felveszük ezt a témát a napirendre, akkor általános vita kellene arról, hogy ha a jövőben a véleményünket kérik, mint Gyuri Szakbizottságért, akkor ezt korábban tegyék meg a folyamaton, hogy az, hogy most avatkozunk be, Svifka urat támogatnám, szerintem ezt ne tegyük meg, és azt hiszem, hogy az illetékes szakbizottság maradjon továbbra is az MV. Yes, thank you all. Elnök, köszönöm szépen, egyetértek Nibler asszony véleményével Régner asszony. Köszönöm szépen. Most már nyilvánvaló, hogy eltérnek a vélemények, de hogy mondjam el, hogy eljárás technikai szempontból, mivel állampolgárokról van szó, ezért lehet egy külön ülést beiktatni, tehát technikai szempontból igenis lehetséges ez, és akkor sokkal kevesebb időt vesz igénybe, és ugyanakkor tiszteletben tartjuk a dossziét is. Ezért aztán én azt javasolnám, hogy hozzunk döntést, szavazzunk, és ne várjuk meg a Strasburgi szavazásokat. Yes. Elnök. Lapreton úr. Je suis de la... Én úgy gondolom, ahogyan Zwifka úr, vagyis, hogy itt az ideje, hogy foglalkozzunk ezzel az ügyel, és egy ilyen témáról, amit nem is ismerünk, hirtelenjében nem tudunk úgysem dönteni, adjuk meg a, ezt a jogot az illetékes szakbizottságnak. Köszönöm szépen. Most szavazás jön. A kérdés az az, hogy vajon a napi rendünkre ezt a napi rendi pontot felvegyük-e ma vagy sem. Ki az, aki mellette szavaz? Még egyszer emeljék fel, kérem a kezüket, akkor ezt elektronikusan ismételjük meg. Započítáme. One, one more card. Uh, sorry. Mm, uh, yes, I think. Yes, okay. Uh, so uh, it has been adopted 14 to 10. Elfogadtuk 2-10 ellenében. Tizennégy-tizenegy ellenében, legalábbis így néz ki a helyzet, úgy tűnik, hogy az egyik parlamenti képviselőnek nem működött a gépe. Point number two, uh, just announcements. Most következnek a bejelentéseim. Következő uh, koordinátori döntéseket kell most megval, meg uh, elmondanom. Zambaszki úr kapta meg a Herman Winkler parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó témát. Február 17-én a LIBE el fog jönni hozzánk a bírák képzésével kapcsolatos témában, aztán következik a mediációs direktíva, illetve a határon átnyúló a vállalategyesítésekre vonatkozó iránymutatások a bizottság részéről. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. Aztán Lénárc úr az Európai bíróságtól következ, el fog jönni hozzánk. Következő ENSZ emberi jogi főbiztosát is meg fogjuk hívni a Júri egyik szakbizottsági ülésére. Végül Júri Libe Peti Avko külön, illetve együttes ülés március 15-én lesz, lett volna, de ezt valószínűleg április 19-ére halasztottuk el. Következő meg fogjuk kérni, hogy a robotikák legális és vagy jogi és etikai aspektusairól egy meghallgatást szervezhessünk az április 20-21-i találkozónkon, ülésünkön, és végül az Európai Bizottság, illetve a 133-as cikk értelmében a B8 1427 per 2015-ös Európai Parlamenti uh, állásfoglalás az Európai uh, Bíróság um, különvéleményeiről kapcs- uh, ezzel kapcsolatban, ez a Morten Messerschmitt ügy, és a másik pedig a B8 1366 per 2015-ös számú ügy, ami pedig a virtuális pénzeszközök, a bitcoinzok, Sophie Mantel, Florian Filippo és Dominik Bilde ügyei. Ennyit szerettem volna bejelenteni. Elfogadottnak tekintjük a december 14-e ülésünk jegyzőkönyvét, amennyiben az ülés során nem lesznek ezzel kapcsolatban megjegyzések. És most pedig következik a szavazás. Kérem, hogy mindenki készítse elő a szavazókártyáját. Az első szavazás az intézményközi uh, tárgyalások uh, a know-how és az üzleti információkra vonatkozó témájában. Koferáti úr, hogyha jól látom, akkor szeretne hozzászólni röviden. Elnézést kérek, még mielőtt Koferáti úrnak megadnám a szót, Legri asszony, aki jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Szerettem volna először is szívből megköszönni az összes árnyékjelentéstevőnek a munkáját, hiszen minden frakció részéről nagyon nagy munka volt szükséges ehhez a kollektív munkához. Tulajdonképpen itt a házban mindig megköszönjük egymásnak a munkát, és gratulálunk a jó munkához, de ugyanakkor szerettem volna elmondani, hogy ezt most tényleg konkrétan szívből mondom, és nagyon őszintén, őszintén szólnak ezek a köszönetszavak az tevők nagyon nagy megér, egymás megértéséről tettek tanúbizonyságot, nagyon tiszteletben tartottuk egymás álláspontjait, és megpróbáltuk ezeket a problémákat közös munka révén lecsökkenteni. Tehát a parlament szerintem ilyen szempontból nagyon egységes volt, egységfrontot tudtunk alakítani a trialógus során a tanácssal szemben, a mi prioritásainkat tudtuk képviselni, ami pedig lehetővé tette azt, hogy számunkra nagyon is elfogadható eredmény szülessen. A prioritásokat meg tudtuk őrizni, Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Én úgy gondolom, hogy ma a szavazásra egy nem hosszú, de nagyon kiegyensúlyozott jó szöveg kapott, érkezett meg, ami a parlamenti munkát dicséri. Boferati úr, köszönöm szépen. A trialógusban elvégzett munka hozzájárult ahhoz, hogy módosítani tudjuk megfelelőképpen az eredeti szöveget és sikerült nagyon jó előrelépéseket elérnünk az irányelvel kapcsolatban, az informátorokkal kapcsolatban. Tehát ez végül is valahol a sajtószabadsághoz is hozzájárult, tehát voltak ezzel kapcsolatban is módosítások. Nagyon tetszett nekünk az, hogy itt a munkavállalókra külön figyelem vetült. Persze volt, ahol többet szerettünk volna elérni, a trialógusban érveinket elmondtuk, de végül is figyelembe kellett venni azt is, hogy kiegyensúlyozott megoldást kell találnunk, mint ahogyan arra egyébként a jelentéstevő asszony is nemrég emlékeztetett. Köszönöm szépen neki is a munkáját, mert ő is a mi érveinket kellőképpen képviselni tudta. Szerintem fontos a munkavállalók jogaira mindig kitérnünk, más lehetőségeket is fel, felhasználnunk erre és meg fogjuk szavazni ezt az anyagot azért is, hogy ne állítsuk le a jogalkotási folyamatot ebben az irányelvben, hiszen nagy értékek rejlenek benne. Köszönöm szépen. Réda asszony, köszönöm szépen. A parlament képes volt néhány kisebb módosítást eszközölni az eredeti bizottsági javaslathoz kapcsolódóan de ugyanakkor ez az irányelv kiterjeszti a hatáskört az üzleti titokkal kapcsolatban. A média tele van ilyen jellegű ügyekkel, a LuxLeaks, meg a Volkswagen botrányokra emlékeztetnék, és a civil szervezetek, az átláthatósággal kapcsolatos szervezetek továbbra is nagyon aggódnak ezen irányelv miatt, ezért a frakciónk nem fogja megszavazni a szöveget. Kavada úr, nagyon röviden, köszönöm szépen. Én is megerősítem. A jelentéstevő asszonyt tényleg nagyon jó kollektív munkát tudtunk végezni, és egyértelmű az is, hogy ez egy fontos munka volt, annak érdekében, hogy a cégeknél is erősíteni tudjuk a sajtószabadság elvét. Ez persze ez csak egy első lépésnek tekinthető a whistleblowerek ügyében is, és ugyanakkor már legalább másodszor vagy harmadszor tesszük fel ezt a kérdést itt ebben a házban, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyenlőre csak a kezdet, mert nagyon sok olyan kérdés merül fel a whistleblowerek ügyében, amelyeket európai szinten kell megoldanunk. Köszönöm, Löbreton úr de kérem, szavazzunk végre, mert nagyon kevés az időnk. Nagyon röviden. Azt szerettem volna jelezni, hogy frakciónk megszavazza ezt a anyagot, mert szeretnénk evédeni a cégeket, és ugyanakkor a whistleblowereket is, és a sajtószabadságot is. Köszönjük szépen! Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. elfogadva. Gratulálunk! Folytassuk. Ausztria és Málta kivétel képez a hágai konvenció témájában. Megint elektronikus úton szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő szavazás egy uniós keret az adatok begyűjtésére és kezelésére a halászati szektorban. Ezt is elektronikusan fogjuk megszavazni, megnyitom a szavazást. Adopted. Elfogadva. Uh, the next one. Uh, Következő. Az Egyesült Államokból származó termékekre vonatkozó uh, vám ez megint csak uh, elektronikus szavazással. Elfogadva. És az utolsó, a személyek és vállalkozások szabad mozgásának előmozdítása, a közszférába tartozó dokumentumok egyszerűsítésén keresztül. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Most pedig átláthatóság, elszámoltathatóság és integritás az európai intézményeken belül. Egyes módosítás. Most kézzel szavazunk. Köszönöm. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes módosítás mellette, ellene, ezt elektronikusan leellenőrizzük. Elfogadva. Ötös módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 10, 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 25-ös mellette, ellene, talán ezt leellenőrizzük. Elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26, négy részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész, itt is volt egy szóbeli módosítás, hogyha jól értettem, akkor ezt a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Harmadik rész. Harmadik rész. Jól mondom? Igen. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, és most pedig az aláhúzott részről fogunk szavazni, a harmadik részben belül még mindig, mellette, ellene, ezt le kell ellenőrizzük, elutasítva. Négyes rész mellette négyes rész. Négyes rész következik most, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most pedig 27-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, és most a teljes véleményről fogunk szavazni, elektronikusan kérem. Elfogadva. Még egyszer gratulálok saját magamnak. És most pedig and uh, we continue akkor folytatjuk a tizedik ponttal. Ez meghallgatás egy jogszabálya kapcsolatosan. Arra kérnék mindenkit, hogy csendesedjenek el. On Okay, dear colleagues, may I... Kedves kollégák, arra kérném önöket, hogy csendes legyenek el Karim úr elnézést, de szeretnénk folytatni a napirend tárgyalását. So, Kedves kollégák, egy meghallgatás következik az Európai Unión, Unió közigazgatási eljárásával kapcsolatos törvény témájában. Vendégelőadóink is vannak, szeretném őket üdvözölni. A meghallgatás célja, hogy bemutassunk egy rendelettervezetet az Európai Unió közigazgatási eljárásával kapcsolatosan az Európai Unió intézményeire, hivatalaira, testületére, testületeire és ügynökségeire vonatkozólag. A tervezetet ez a szakbizottság készítette, a kidolgozó testületet Hautala asszony elnökölte. Üdvözlöm Hautala asszonyt, aki itt ül balomon. Az ő vezetésével, és ráadásul mivel már 10 perccel kifutottunk az időből, Szeretném rövidre fogni, és megadni a szót az első felszólalónknak, Ciller professzornak. Most meg is adom önnek professzor úr a szót, üdvözlöm. Köszönöm szépen, nagyon nagy megtiszteltetésem szolgál. Ne haragudjon, még egyszer hadd kérem, hadd kérjek mindenkit, hogy maradjanak csendben ebben a teremben, mert sajnos nincsen nálam kalapács, De már hm. legalább ötször kértek csendet. Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy itt van a professzor úr velünk. Tehát a munkacsoport egyik tanácsadójaként dolgoztam a közigazgatási eljárás módosításán. Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál, hogy beterjeszthetem most ide ezt eh, a dokumentumot. Itt eh, a jogi és természetes személyekről van szó, amelyek az unió eh, közigazgatási eljárásaival kell, hogy szembesüljenek. Itt ugye az nagyon fontos első téma, hogy a rájuk vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban értesítést kapjanak. Ezt minimum e-mailben vagy, vagy postai úton. A költségeknek kiegyensúlyozottnak kell lennie, és olyan különleges személyükre vonatkozó szankciókat ne alkalmazzanak velük szemben, amelyek nagyon drágák lennének. A tervezetben nem csak a jogokról van szó, hanem a kötelezettségekről, ezen természetes és jogi személyek számára kell rendelkezzenek egy címmel, egy névvel, és a dossziékban szerepelnie kell annak az illetékes hatóságnak, amelyhez fordultak, de nagyon fontos, hogy az adott ügy pontos eseményei nyomon követhetőek és visszakövethetőek legyenek. Aztán jogok van a, ezeknek a személyeknek szakértői véleményeket csatolni a kérvényeikhez. Ezen kívül a kötelezettségek az unió részéről a különböző joghézagok betöltésére vonatkoznak, vagy az érdekütközésekre, illetve a regiszterek megőrzésére vonatkoznak, a kommunikációs lehetőségekre, adminisztratív vagy jogvédelmi szempontból, illetve ez a mostani prezentáció nem mindent tartalmaz, de fontos kimondani azt, hogy a jogok és kötelezettségek minél hamarabb Mm, ezeket minél hamarabb és minél világosabban kommunikálják. Ennek a rendelet tervezetnek az a célja, hogy kodifikáljuk ezeket a kötelezettségeket, kötelességeket és jogokat. Már jó néhány évvel ezelőtt már a 19. században is problémát jelentettek ezek a problémák. Kafkára gondoljunk, és az osztrák közigazgatási jogra. Aztán Spanyolországban 1889-ben próbálkoztak hasonló jogszabályjal, később pedig Németországban 40 évvel ezelőtt sikerült ezt először megvalósítani. Aztán más uniós tagállamok következtek, majd a Franciaország. Számomra nagyon nehéz azt látni, hogy az Európai Unió továbbra is nehezebb vagy rosszabb helyzetben van ebből a szempontból, mint az egyes tagállamok. Noha már az 1951-es első uniós szerződés óta az unió általában inkább előrébb jár kodifikációs szempontból a tagállamokhoz képest. Fontos tehát itt azoknak az elveknek és jogoknak a kodifikációja, amelyek szerepelnek a az Európai Bíróság joggyakorlatában, vagy fakadnak valamilyen módon a szerződésekből. Nagyon fontos az is, hogy egyszerű, érthető nyelvezeten legyenek megfogalmazva ezek a jogok és kötelezettségek. Természetesen a szerződésekből fakadó gondolatokat is figyelembe kell venni, és megfelelő jogalapot kell találni. Itt a 298-as cikk lehetne egy megfelelő jogalap de ugyanakkor ez a feljárás jog nem vonatkozna a tagállami közigazgatásra, csak az uniós közigazgatásra, és nem vonatkozna a delegált jogi aktusok, vagy a nem jogi aktusok végrehajtására, amelyek nem a szerződésből fakadnak. Nem arról van szó, hogy bármilyen szempontból felváltanánk az uniós szerződésében már meglévő közigazgatási szabályokat. Inkább egyfajta kiegészítésről van szó, és az egyes meglévő uniós jogszabályokból fakadó joghézagok betöltése a fő cél. Ezzel a rendelettervezettel az Európai Parlament nem akarja magát a bizottság nevé vagy elé állítani, mint jogszabály javasló szervezet. Nem erről van szó, de ez mégiscsak egy nagyon is jó kezdeményezés, amely meg is oldható. Köszönöm szépen. Most az első panelben Spuris professzorral kezdjük, aki a bíróság korábbi elnöke. Felszólalóként csak 10 percet tudunk adni az előadóknak, hogy aztán legalább 5 percünk legyen a vitára, professzor úr. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, j'aimerais souligner que je part... Először is szeretném elmondani azt, hogy egyetértek azokkal az tagállamokkal, amelyek ennek a javaslatnak a megalkotásához vezettek. Az önök javaslata jó irányba halad, nagyon bátor, és jó kezdeményezés az, hogy egy egységes szövegben egységesítsük az alapjogi kartából fakadó 41-es cikkben foglaltaknak megfelelő kötelezettségeket. Én úgy gondolom, hogy az önök kezdeményezésének minél hamarabb jó eredménnyel kellene lezárulnia az európai állampolgárok érdekében. Talán nem lepődnek meg, hogyha azzal kezdem, hogy azt mondom, hogy nagyon jó az, hogy a javaslattevők inspirálódtak az Európai Bíróság joggyakorlatából. A bíróság, amely korábban egy administratív jellegű bíróságként állítatott fel, ki alakította és konkrétizálta, vagy konkrét formába öntötte az a közigazgatási eljárásra vonatkozó elveit, és állandóan újabb és újabb speciális szabályokat dolgoztak ki. Nagyon fontos azt is látni, hogy az Európai Bíróság és az európai jogalkotók hozzájárultak ahhoz, hogy az administratív eljárások, tehát a közigazgatási eljárások és a különböző bíróságok, tehát az elsőfogú bíróság és a közigazgatási bíróság létrehozásához járultak hozzá. Mindezek fontos elvek, amelyek egy modern kodifikáció alapjait képezik. Ahhoz, hogy ezt most össze tudjuk foglalni egy kódexben, ez egyre inkább sürgető jellegű igényként merül fel. Fontos lenne tehát azt látni, hogy a joggyakorlatban felmerült legfontosabb jogelvek szerepelnek a mostani javaslatban. Nézzük meg, hogy ez a mai napon nagyon kevés idő áll rendelkezésre, tehát nem, nem akarom most a konkrét pontokat felsorolni. Az biztos, hogy ez egy nagyon szép nagy munka volt, egy megfelelő és modern keret teremtése, és figyelembe vettük az állampolgárok figyelmeit, illetve aggodalmait is. Számomra egy kulcsfontosságú kérdésről van szó, mi, mi lesz a hatásköre ennek a jogszabálynak a kettes cikk hármas bekezése alapján nem a tagállami közigazgatásokra vonatkozna ez a mostani jogszabály, ez világos és rövid, megfogalmazás. A 15-ös preambulum bekezdésben azt olvashatjuk, hogy a 289-es cikknek megfelelően ez a mostani rendelet nem vonatkozhat a tagállami közigazgatásokra. Ez eléggé világos megfogalmazás, az is világos, hogy a 289-es cikk valóban az európai közigazgatásról szól, és az is igaz, hogy a Karta 41-es cikke alapján azok a kötelezettségek, amelyek ezekből fakadnak, kimondottan az uniós szervekre vonatkoznak. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy azért a probléma a jelenlegi Európai Unióban sokkal bonyolultabbá válik, hiszen az uniós döntések általában a végrehajtás tekintetében nemzeti szinten kerülnek megvalósításra, és a nemzeti hatóságok által. Tehát ezek a hatóságok továbbra is a nemzeti jog alapján fognak eljárni, és az eljárás jog nemzeti eljárás jog lesz, még akkor is, hogyha ezek az eljárás jogok nemzeti szinten megfelelnek a Karta 41-es cikkének. De ugyanakkor van itt azért egy nagy kockázat azzal kapcsolatban, hogy ugyanazokat a szabályokat egymástól eltérő módon fogják alkalmazni a különböző tagállamokban, a tagállami eljárásjogra vonatkoztatva azokat, és az is igaz, hogy a 41-es cikk alapján kiegyensúlyozott megfelelő határidókon belül mm, mindenkinek, minden állampolgárnak joga van jogorvoslatot kapni, de mégis nekem úgy tűnik, hogy itt tulajdonképpen csak az európai adminisztráció vagy közigazgatási jogra vonatkozna mindez. Itt emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Bizottság, Bíróság úgy gondolja, hogy egy általános jogról van szó, amely az összes európai természetes személy védelmét célozza, nemzeti szinten is. Tehát ebből a szempontból mi úgy gondoljuk, hogy ez a 41-es cikk hatáskörén kívül is érvényes. Hogy ezt illusztráljam, nézzük meg azt, hogy milyen sok független adminisztratív hatóság van, amelyek a tagállamok működtetnek. Nagyon sok esetben ezek a hatóságok korábban nem is léteztek nemzeti szinten, és az a feladatuk, hogy az uniós jogszabályokat megvalósítsák, és európai jogszabályok alapján járjanak el. Ez tehát az ő kötelességük, de hogyha itt közbe szól a nemzeti jog, akkor nagyon nehézé válik az, hogy sőt, tulajdonképpen megvalósíthatatlanná válna az, hogy uniós szinten azonos jogokat bizonyos, biztosítsunk mindenkinek. Tehát ezt szerintem végig kellene gondolnunk annak érdekében, hogy kon, tehát harmonizációs és egyeztetési mm, eljárásokat dolgozzunk ki a nemzeti közigazgatási jog és a az európai közigazgatási jog között. Tehát az is felmerülne, hogy az Unió és a tagállamok számára egy közös kódexet dolgozzunk ki. Itt akár az 52-es cikk egyes bekezdése alapján az alapjogi kartából kiindulva is megvalósíthatnánk ezt, tehát abban az esetben az európai közigazgatási jogot kellene követni, amennyiben európai hatáskörről van szó. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nagyon nagy kockázat nyílik azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamokban különbözőképpen alkalmazzák majd ezt a jogot, tehát ez szerintünk túlságosan súlyos joghézag, amennyiben nem sikerül egy harmonizált eljárásjogot létrehozni. Én attól félek, hogy az egész rendelet célja mm, nem valósul meg. Ugyanakkor azt sem szabad kizárni, hogy ennek a kódexnek a felhasználása progresszív módon valósuljon meg a nemzeti jogba való átültetés során. Mielőtt befejezném, és hogy még belem maradjak a számomra fenntartott időben, egy másik kérdést szeretnék még felvetni. Arról van szó, hogy milyen kapcsolatban áll az administratív és a bírósági folyamat. A 20-as cikk alapján ebben a rendelettervezetben azt olvashatjuk, hogy van egy elő vagy megelőzési folyamat, és most itt megint anélkül, hogy a részletekbe merülnénk, az, hogy a az állampolgárok előzetes jogértelmezést kérhetnek, ez már az elsődleges jogban, vagyis a 263-as cikkben, az Európai Unióról szóló szerződésben is benne foglaltatik. Itt egy két hónapos határidőről van szó, ami azt jelenteni, hogy szerintem ez problematikus, hogyha közigazgatási ellenőrzést akarunk végeztetni, mert ez hatással lehet a bírósághoz való fordulást, tehát a jogorvoslati határidőkre. Fontos tehát az, hogy hatékonyan járjunk el, de ez nem biztos, hogy a 263-as cikk alapján megvalósulhat. Én úgy gondolom, hogy ezt a problémát is végig kellene gondolnunk. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Professor Köszönöm szépen, Spuris professzor. Diamandurosz úrnak adnám meg a szót az Európai Ombudsmani Hivataltól. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is pontosítani szeretnék valamit, mert nem én vagyok az Európai Ombudsman, sőt, még a hivatalt sem képviselem. A korábbi Európai Ombudsman vagyok, és erre büszke vagyok az elnök, ezt mondtam az előadó. Elnézést, ezt nem hallottam. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. És köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy megosztam önökkel az elképzeléseimet ezzel a fontos kezdeményezéssel kapcsolatban. Elnök úr, a jelentés nyilvánvalóan egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye. Örülök, hogy ebben részt vehettem több éve dolgozunk ezen, a korai szakaszokra is emlékszem, amikor a munkabizottság ülésezett Leon városában, Spanyolországban, és hosszasan tanácskoztunk ezekről a kérdésekről. A tervezet, ez a törvénytervezet nagyon fontos lépés a tovább lépésben, hogy az EU közigazgatási szerveinek és az állampolgárainak is javára szolgáljon mindez. Ezért nagyon fontos ez az eszköz, mert állam, az állampolgárokra összpontosít, egyszerűen fogalmaz, ami a jó közigazgatás elveinek megfelel, az ombudsmannak mindig ez a célja, hogy megvédje ezt az elvet. Ráadásul az eljárás, illetve ez a tervezet a korábbi kezdeményezésekre is épít, követve azt a logikát, amelyet a jó közigazgatási gyakorlatra vonatkozó kódexben is elfogadtunk, amit 15 évvel ezelőtt javasolt az ombudsman és fogadott el a parlament, illetve megfelel a karta lelkületének is, vagy szellemének. Véleményem szerint ez olyan kezdeményezés, amelynek a célja, hogy elősegítse a jó közigazgatási gyakorlatokat, ez az alapelv, ezen kívül az igazságosságot is a 41. cikk értelmében ez nagyon fontos alapelv az alapvető jogok tekintetében az EU-ban. A jó kizigazgatás és az igazságosság, a méltányosság az EU administratív kultúrájának nagyon fontos alapelvei. Erre szeretnék összpontosítani most a felszólalásomban is. Ez a tervezet nagyon jókor érkezett, mert most történelmileg megérett a helyzet arra, a feltételek rendelkezésre állnak, hogy könnyen érthető, áttekinthető szabályokat teremtsünk az EU közigazgatásra. Egy olyan időszakban, amikor nagyon sok az ügynökség és nagyon sok a különböző struktúra az Európai Unióban. Amikor 2003-ban ombudsmanná neveztek ki, négy-öt ügynökség volt, és 2013-ban, amikor elhagytam a hivatalomat, már 44-nél is több volt, ami azt mutatja, hogy azért valamiféle koordinálásra van szükség, és ez nem tudományos megállapítás, de az volt a benyomásom, hogy minél messzebb volt földrajzilag Brüsszeltől egy ügynökség annál kevésbé látta át az administratív kultúrát és törvényt. Tehát arra is szükség van, hogy bizonyos jó közigazgatási szabályokat kövessenek ezek a testületek. Az egyik igazgató egyszer azt mondta, hogy nem is tudja, hogy létezik ez a szabályrendszer. Ezért nagyon fontos, hogy amikor ez a fajta burjánzás beindul, akkor legyen egy hivatkozási pont. Ez a tervezet pontosan ezt próbálja megoldani, hogy legyen egy hivatkozási pont, egy hivatkozási útmutató, iránymutató az EU közigazgatás számára, arra nézve, hogy egységesen hogyan lehet választ adni panaszokra, illetve állampolgári ügyekre. Miért mondom, hogy időszerű ez a javaslat? Azért, mert a tervezet egy további lépést képvisel abban, hogy elmélyítsük a jó közigazgatási gyakorlatokat azzal, hogy egyértelmű struktúrákat hozunk létre a bíróságokon kívül és a bírósági szakasz megelőzően. Ez nagyon fontos, elnök úr. A jó közigazgatás fogalmának az az alaplogikája, hogy a bíróság az csak egy utolsó lehetőség az érdekvédelemben, az állampolgárok érdekeinek védelmében, nem az első eszköz, amit kipróbálunk. Előtte kell, hogy legyenek olyan szerkezetek, mint az ombudsmani hivatal, illetve belső szerkezetek magukban, a közigazgatási szervekben, ezeken a szerveken belül. Annak érdekében, hogy a problémákat már korábbi szakaszban meg lehessen oldani, anélkül, hogy az állampolgárokra rákényszerítenénk azt, hogy bírósághoz kelljen fordulniuk problémáik megoldására. Úgy gondolom, hogy ez a törvénytervezet a mentén, a logika mentén épül fel, hogy ehhez a lendülethez hozzájáruljon valamilyen értelemben, és hozzárájuljon ahhoz, hogy egy administratív kultúra jöjjön létre, amely a bírósági szakasz előtt már megoldja a problémákat. Van erre egy másik példám is, elnök úr. Az Európai Beruházási Bank szoros együttműködésben dolgozott néhány évvel ezelőtt az Európai Ombudsmannal, és a bankon belül egy belső rendszert építettek ki, arra nézve, hogy házon belül tudják nyomon követni azokat a problémákat, amelyek a rossz közigazgatási gyakorlathoz vezethetnek. Ezzel a belső mechanizmussal két célt szolgáltak, illetve két jó eredményt értek el. A. Az intézmény kellő időben, korai szakaszban felismerte a problémákat, és meg tudta oldani, de ha mégis tovább kellett vinni az ügyet az ombudsmanhoz, akkor megvolt az az előny, hogy előtte volt már egy áttekintett, dokumentált ügy, és gyorsan tudott dönteni az ombudsman így, vagy legalábbis megkísérelte, ami végül is a jó közigazgatási gyakorlatnak a lényege. Vagyis az a az elképzelés, hogy a bírósági szakasz előtt megoldást és jogorvoslatot tudjunk szolgáltatni, erre szolgál ez a tervezet. A jó közigazgatás szellemét már a karta is megfogalmazza. A jó közigazgatást ez a méltányossághoz kapcsolja. A méltányosság nagyon fontos szempont a jó közigazgatás megfogalmazásában, meghatározásában, abban, hogy az ombudsmannak mi a feladata, az igazságosság fogalmát gazdagítja ez. John Rawls, egy Harvardi jogi professzor nagyon híres volt az igazságosság, vagy az igazságszolgáltatás elméletéről, és ő azt mondta, hogy az igazság szolgáltatása méltányosságon kell, hogy alapuljon. Én a 41. cikket nagyon fontosnak tartom, hiszen ez említi meg a méltányosságot, és középpontba helyezi, erre építi fel a jó közigazgatás fogalmát az igazságosságra. az, hogy implicite a méltányosságra összpontosít ez a tervezet, kapcsolódik valami máshoz is, ami ebben a házban is nagyon fontos téma, az, hogy a méltányosság hozzájárul az, a demokráciához, a közigazgatás igazságosságához, és fontos módon hozzájárul a demokrácia minőségének javításához és a demokrácia elősegítéséhez. Ezt is figyelembe kell venni. Zárásként elnök úr, még elmondanám, hogy véleményem szerint ez a javaslat azért lényeges, mert kiegészíti szimmetrikus módon, illetve kiegyensúlyozó szándékkal ahogyan ezt e, a korábbi bírósági elnök elmondta, a tagállami szintű struktúrákat és az EU struktúrákat kiegészítés, kiegyensúlyozza, és az állampolgároknak lehetővé kívánja tenni, hogy élvezzék azokat a jogokat, amelyeket nemzeti szinten már élveznek, és ki igazítja azt a szimmetria hiányt, ami jelen van. Nagyon remélem, hogy a bizottság és a tanács komolyan veszi ezt a, fel, ezt a tervezetet és támogatni fogja, hogy az Európai Uniónak végre legyen egyfajta iránymutatása az adminisztrációra nézve, és a közigazgatás is jól használhatná ezt, hiszen lehetne egy hivatkozási alapja, egy iránymutatása arra, hogy az állampolgárok, állampolgárok ügyeit hogyan rendezze. Köszönöm. Köszönöm, Diamandúros úr. Most pedig Harden úr, a Sheffieldi Egyetem professzora, tiszteletbeli professzora, uram, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy kezdjem azzal, hogy Hautala asszonynak és a munkatársainak gratulálok, hogy ezt a jogalkotást megszövegették. Az elképzelés maga nem új, Diamandúros professzor az előbb ismertette a hátteret. A múlt év utolsó, a múlt század utolsó éveiben Jakob Söderman két javaslatot tett. Az egyik egy jogilag következő, kötelező érvényű közigatási kódex volt az európai intézményeknek, a második pedig az emberi jogok kartája, hogy annak legyen egy külön egyének eh, által felhasználható bekezdése a jó közigazgatáshoz. Az első legalább részben megvalósult, az alapvető emberek, eh, az alapvető emberi jogok eh, kartája is megvalósult, a 41 cikkben ez a kitétel, és utána a Lisszaboni szerződés életbe lépésekor jogilag kötelező érvényűre emelkedett ez a jó közigazgatáshoz való jog. A jó közigazgatási viselkedés 2001. szeptemberéből származik. Felszólította a javasolt jogszabály a bizottságot, hogy dolgozza ki ennek a részleteit. Azóta a parlament gyakran megismételte ezt a fölhívását a bizottság felé, és a jelentéstévenek a javaslata azonban ennél jóval túlmutatóbb. Ez már egy kiforrott terméke egy hosszú folyamatnak, amely mind az akadémiát, mind a gyakorlati szakembereket bevonta, és foglalkozik a politikai, jogi, szociális realitásával a 21. századnak is. Az operatív bekezdések az administratív eljárásokról szól, az administratív jogszabályok elfogadásáról, az állampolgárok és az üzletek jogi lehetőségeiről. A hatóköre az nagyon szűkre szabott szándékosan, hogy azokat a részeit az adminisztratív jogalkotásnak, amik ellentmondásosak kihagyja. Ami az egyének jogait illeti, a Code of Good Administrative Behavior tekintve ez egy tovább lépés, hiszen a kellő körültekintés elve is belekerült. Ezen kívül foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet hatékony, független, nyílt közigazgatást folytatni, amit maga a kódex nem fed le, például a tanúk, szakértők invokálása, a, vissza, a jogszabályok visszavonásának helyzetét is lefedi. Ezen kívül ez a javaslat jogilag kötelező lenne, ahogy ezt az Európai Parlament és az Ombudsman is szerette volna a kódexel kapcsolatban. Miért fontos ez? Hát ennek több oka van, de mivel nem nincs elég időnk, ezért két dologra koncentrálnék. Először is nem fedné le a szektor specifikus adminisztratív életre vonatkozó jogszabályokat, de a szektorális megközelítésnek a jogszabályait interpretálná. És ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy ez a javaslat kellőképpen rugalmas, kellőképpen részletes, ugyanakkor viszont koherens is. Nem uniformizált jogszabály, ez pedig biztosítja azt, hogy megfelelő ö, politikai területeket, ezeknek sokaságát fedje le, és ugyanakkor egy egységesíti is a szektorális jogi aktusokat. A második, amiért muszáj kötelezővé tenni ezt a jogjavaslatot, az, hogy fölgyorsítsuk a jogviták rendezését, és leegyszerűsítsük a litigációt. Miért? Mert amikor adminisztratív eljárásban kerül perre sor, ahogy Diamantúros úr már elmondta, nagyon fontos lenne, hogy az eljárás, a kereset letudása gyorsan haladjon. Ez a jogszabály egy könnyen emészthető formában foglalná össze a megfelelő adminisztratív eljárásokat, és egyfajta iránymutatást képviselne arra, hogy hogyan kell a szektorális jogszabályokat interpretálni. Amikor a bíróság elé kerül egy eset, abban nem lesz nagy változás a bíróság és az ügyészek, ügyvédek. Szintetizálják a jó administratív eljárásoknak a lényegét. De ahol valóban különbséget jelentene ez a jogszabály, az azt a terület, hogy alacsonyabb szinteken például az EU-s intézményekben, testületekben, a reprezentációkon, a delegációkban, és hát különösen az ügynökségekben, hogyan kezelhetnénk ezt a problémát. Nagyon fontos, hogy hogyan reagáljanak azokra a panaszokra az intézmények, amikor egyénektől érkezik ez a panasz. Például december másodikán ebben a házban elfogadtak egy állásfoglalást a Frontex keretében. A bizottság a határőrség megerősítését javasolta ennek keretében. Az ilyen mechanizmusok nagyon sokfajta és nagyon gyors esetmegoldást kínálnak, nem csak a felperesek számára, hanem az érintett intézmény és testület számára is. Úgyhogy nagyon jó lenne az, hogyha a jó administratív eljárásokra végre lenne egy jogileg kötelező érvényű anyag. Gondoljanak bele például, hogy valaki foglalkozik az ilyen ügyekkel, és például egy adminisztrátort rá akarnak kényszeríteni arra, hogy egy eljárási hibát kikorrigáljon. Most melyik lesz a sikeresebb? Az, hogyha technikai prédikációt kap az EU-s jogról, vagy ar, akkor, hogyha technikailag könnyen értelmezhető jogszabályt alkalmazok nyilvánvaló, hogy a második eset hasznosabb. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a bizottság és a tanács elfogadja azt a jogi aktust, amely felkarolja a parlamentnek ezt a kezdeményezést, hiszen minden motivációjuk és okuk megvan rá, a bizottság szempontjából ez része lenne az úgynevezett Better Regulation Agendának, amely kodifikálni szeretné és hozzáférhetőbbé szeretné tenni azokat az adminisztratív eljárásokat, amelyeket EU szinten lehet alkalmazni. Ugyanakkor a tagállamoknak és a bizottságnak feladat, hogy ezt felkarulják. Nemzeti szinten ugyan nagyon sok tagállamban vannak erre vonatkozó garanciák, de ez a jogszabály nem változtatná meg a közösségi joganyag és a nemzeti jogszabályok viszonyát. Ellenkezőleg éppen, hogy csak EU szinten mérvedő, nemzeti szinten nem. Skuris professzor már említette, és akkor egy kicsit szabadabban fogalmazok. The relationship between EU law and national law. Nagyon nagy problémák merültek fel az elmúlt években az EU-s intézmények és a nemzeti joganyagok összefüggéseit illetően. De azt hiszem nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a jogszabály ne roncson a helyzeten, hiszen ezek a problémák már ma is léteznek, és ez a jogszabály nem oldja meg őket, de nem szabad, hogy rosszabbat tegye őket bizonyos helyzetekben. Nem szabad a közjó ellenében munkálkodni. Tehát ez azt jelenteni, hogy hatalmas előrelépés lenne azon az kiemelt területen, az adminisztratív életben, amely jelenleg egy kiemelt terület az EU-s intézményeknek. Egy hiány pótolna azzal, hogy biztosítsa, hogy amikor egyének vagy szervezetek, EU-s intézményekkel kötnek mindenféle megállapodásokat, akkor rájuk ugyanolyan védelmechanizmusok vonatkozzanak, mint más esetekben. Úgyhogy én nagyon és úgy gondolom, hogy ez egy független, nyílt, jól működő EU-s adminisztráció szempontjából elengedhetetlen, és alapvető jog ezzel az Európai Unió még legitimebbé válna az állampolgárai szemében. Köszönöm szépen. Köszönjük, professzor úr. Most pedig Tizenkét-tizenöt percünk maradt arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, hogyha ezt szeretnék Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих искал... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy gratuláljak Hautala asszonynak, az előadónak, illetve a munkacsoport többi tagjának, akik dolgoztak ennek a javaslatnak a szövegén. Úgy gondolom, hogy az a közigazgatási eljárás számszerűsítése az ügynökségekre is vonatkozik, hiszen az állampolgároknak joguk van a jó, nyitott, független közigazgatásra. Egyrészt a közös eljárási szabályok kidolgozása, amelyek az EU közigazgatásra vonatkoznak, áthidalná a jogi hiányosságokat és a jogbiztonságot szolgálná. Másrésztről hozzájárulna, hogy az európai közigazgatásba vetett hitet fokozzuk a az állampolgárok hinnének abban, hogy jogszerűen és hatékonyan jár el a közigazgatási rendszer. A méltányosság, jogbiztonság és jogszerűség biztosítása, illetve az arányosság és a nyitottság elvének alkalmazása garantálná az adminisztráció függetlenségét és, és pártatlanságát napi tevékenységében. Úgy gondolom, hogy az európai közgatás előtt az a legnagyobb kihívás napi munkájában, hogy megfelelő egyensúlyt tudjon kialakítani a magánszemélyek és a közérdek között, mármint a magánszemélyek érdeke és a közérdek között. Ez a rendelet tervezet biztonság érzetet nyújtana az állampolgárok számára, de az EU-s közigazgatásban résztvevő tisztviselők számára is, hiszen pontosan leírnák kötelezettségeiket és jogaikat. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet eh, a felek jogi védelme tekintetében jó egyensúlyt alakít majd ki, és biztosítja a felek egyenjogúságát eljárási jogaik érvényesítésében. Nagyon kíváncsi vagyok vendégeink véleményére, különösen Skuris gondolok, ezzel kapcsolatosan köszönöm. Thank you, Mr. Chrysogonos. Köszönöm, Chrysogonos úr. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy az adminisztratív eljárásokra vonatkozó jog az EU-ban, hogyha ez megvalósul, akkor transzparensebbé teszi az unió munkáját és az ügynökségek munkáját. Ez a parlament már régóta próbálkozik ezen ügyben. Biztos emlékszik a munkacsoportnak a tevékenységére. Gratulálok ez ügyben Hautala asszonynak. De hát ugye a buktató a bizottság, amely nem tesz javaslatot évek óta. Úgyhogy talán Timmermans úrral ezt délután megvitathatjuk. Mr. Le Breton. Merci. Köszönöm szépen. Ez a mostani kodifikációs tervezet az európai közigazgatási joggal kapcsolatban nagyon érdekes, nagyon jó anyagokat hallhattunk, és erre egyébként kollégám is utalt. Nagyon köszönöm az ő munkáját. Az Európai Uniós szerző, illetve hatóságokat nagyon sokan valamiféle administratív szörnyként apostrofálják, és az is egyértelmű, hogy bizonyos periférián tevékenykedő ügynökségeknek fogalma sincsen, hogy milyen jog köti őket, tehát ezért fontos az, hogy az adminisztráltak jogait és az ő jogvéde, jogi védelemhez való jogukat tiszteletben tudjuk tartani. Azért egy kicsit engem aggasztott Skuris úrtól azt hallani, hogy az Európai Unió bírósága gyakran belső ügyekre is más céllal meghatározott jogszabályokat alkalmaz. Ugyanakkor nem szeretném azt elérni, hogy az európai joggyakorlat új szabályokat kényszerítsen majd rá a nemzetállamokra, én úgy gondolom, hogy a szuverenitását meg kell őrizni a tagállamoknak, tehát nem, tudná, nem szeretném azt látni, hogy ez a mostani jogszabálytervezet ilyen irányba hatna. Köszönöm szépen! Yes. Uh, so, uh... Nos, akkor Skuris úr, önnek szólt ez a kérdés. Szeretne válaszolni? President. Köszönöm szépen. Én azért világosan szeretném elmondani, hogy nem arról van szó, hogy az Európai Bíróság szeretne rákényszeríteni a nemzeti hatóságokra bármiféle eljárás jogot, nem erről van szó, sőt ez nem is feladata az Európai Bíróságnak. Én azt mondtam, hogy amennyiben egy kódexet vezetünk be, egy modern, progresszív, egységes kódexet tervezünk az eljárásjoggal kapcsolatban, akkor felmerül az a probléma, hogy az adott jogi aktusokat nemzeti jog alapján a nemzeti hatóságok fogják betartatni, és egyébként ez helyes is alapvetően, de ebben a helyzetben elképzelhető, hogy a jogalkalmazás szempontjából lesznek eltérések, és ez inkább technikai jellegű probléma, amennyiben nem azonosak a szabályok, elképzelhető, hogy egyes esetekben az európai közigazgatás magasabb szintű lesz, mert nagyon sok esetben európai szinten kezdődik majd bizonyos szabályok betartatása, de elképzelhető, hogy bizonyos esetekben ezeknek a jogszabályoknak a konkrét megvalósítása majd helyi szinten történik. Persze ez csak feltételezés, mert nem tudom, hogy nemzeti szinten pontosan mi történik, de én úgy gondolom, hogy nem zárhatjuk ki, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyekben nincsen egyáltalán eljárásjogi kódex. Mindenki tudja azt is, hogy Franciaország is csak nemrég fogadta ezt el. Ami önmagában persze nagyon is üdvözlendő, de még az Unió egyik alapító tagjának sem volt nagyon hosszú időn keresztül közigazgatási kódexe. Én azt mondtam, hogy ez alapvetően problémákat okozhat. Én nem hiszem, hogy rákényszerítéssel bármit meg lehetne oldani, de azért azt gondolom, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést, mert szerintem egy kicsit gyenge az, hogy a kettő között nincsen összhang, tehát az európai kodifikációs munka és a nemzeti kodifikációs munka között szerintem kellene találni valamiféle egységet, mert ez az európai állampolgárok érdeke, akik megérdemlik azt, hogy egyenlő mm, feltételek mellett élhessenek. Köszönöm. Harden úr, köszönöm szépen, elnök úr. Van ennek a kérdésnek a jogi elem mellett egy politikai aspektusa is, csak jogi szempontból pusztán nézve vannak technikai kérdések, problémák, hogy mi a nemzeti és a közösségi jogszabályoknak a viszonya és az uniós jogszabály helyzete. A bíróság már találkozott elég sok ilyen esettel, és hát jelenleg ez a helyzet. Ez nem új dolog. Nem teremtünk új jogi helyzetet a jogszabály elfogadásával. Az is igaz, hogy a rendelet, mivel kiveszi a nemzeti jogalkotás elemeit a hatásköréből, ezért nem oldanám meg ezeket a problémákat, de már mondtam, az fontos, hogy ne roncson a helyzeten. A tapasztalat azt mutatja, hogy néha célra vezetőbb az, hogyha problémákat lépéseknél oldjuk meg. Professzor úr? Ezzel a gondolattal kapcsolatban jogi professzorként és egyetemi tanárként azt hiszem, hogy megfelelőképpen tudnám érvelni, megindokolni azt, hogy a 289-es cikk Igenis, és kiterjeszthető lenne a tagállamokra is, de tudom, hogy ez egy nagyon vitatott érvelés lenne, ezért én úgy gondolom, hogy a parlamenti tervezet nagyon jó kiinduló pontot vett figyelembe, nem akar nemzeti kompetenciákat, hatásköröket sérteni, még akkor is, hogyha lenne rá mm, precedens, mert ez politikai szempontból lenne kérdéses. Amit Skuris úr elmondott, az teljes mértékben igaz. Elképzelhető lehet egy ilyen koordinációs mechanizmus alkalmazása, például egy preambulum bekezdésben, de ez a bizottság feladata kellene legyen, amennyiben ezt így kívánná megtenni a bizottság. Thank you. I do not see any, any... Köszönöm. Látom, más nem kért szót, úgyhogy térjünk rá a második hozzászóló körre. Az érintettek perspektívát illetően Gerhard Ingarson a BASF-nak a jogi tanácsadója. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy hozzászólhatok. A PASZFOT képviselem, a part. And um, I would like to show you... És szeretném ismét, ismertetni a helyzetet a mi szempontunkból. Úgyhogy, ha ránéznek a kivetítőre, akkor láthatják a diáimat, amit most látnak, mi így éljük meg az administratív helyzetet. Jelenleg ott van egy részről a szerződés, a 41-es cikke az alapvető emberi jogoknak. Nagyon sok esetjog, és a kódexek, amelyeket a különböző EU-s intézmények és szervek számára hoztak létre, de ezek nem igazán kötelező érvényűek és különben se eltérnek egymástól. Úgyhogy nekünk, az iparnak nagyon nehéz átlátni, hogy mik az administratív jogaink. Az elmúlt évtizedekben azt is láttuk, hogy egyre inkább hajtják közvetlenül végre az EU-s jogot, egyre több ügynökség jött létre, és egyre több a delegált és a, és a végrehajtási jogi aktus. Az egyik a kockázatokra vonatkozó jogszabályok olyan termékek esetében, amelyek környezetre vagy emberi egészségre veszélyesek, ha nem megfelelően tárolják, alkalmazzák őket az instrukcióknak megfelelően. A vegyszerek, gyógyszerek, kozmetikumok, tűzoltószerek, stb. stb. Mindezekért vannak felelős ügynökségek, és gyakran ezek az ügynökségek közvetlen végrehajtó hatalommal is bírnak. Mit szeretnénk mi? Szeretnénk átlátható és előre látható szabályzó folyamatot. Ez azt is jelenti, hogy szeretnénk előre tudni, hogy a döntésük alapjait milyen dokumentumok képviselik, átfogó döntésekre van szükségünk, a legújabb adatok és bizonyítékoknak megfelelően, és szeretnénk, hogyha az ipar és a jogi oldal érveit is figyelembe vennék, és hát szükségünk van egy költséghatékonysági elemzésre. Arányos döntésekre van szükségünk. Sajnálatos módon ez nem mindig így valósul meg. the deficiencies and weaknesses in the process uh, at the Nézzük a folyamat gyengességeit és hiányosságait, sajnálatos módon ezek aláássák a versenyképességet, az ipari innovációt, a beruházásainkat. Mindenképpen nagyon fontos, hogy megbízható, előre jelezhető folyamatokról legyen szó, annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk tervezni. Ha ez nem valósul meg, akkor ez aláássa az ipar növekedését, és hosszú távon az EU-t. Hát nagyon sok mindent mondhatnék a bizalomról. Ahhoz, hogy bízunk a jogalkotásban, ahhoz magas minőségű jogalkotásra van szükség és a szabályok megfelelő végrehajtására. Hogy ezt biztosítsuk. Mi lenne annál hatékonyabb, hogy az adminisztrátív eljárásokra vonatkozó jogszabályokat mind összefésüljük egy útmutatóba a felhasználók számára, és beazonosítanánk, hogy mik nekünk a jogaink. És hát ez egyfajta fegyelmet is rá kényszerítene a másik oldalra, mert igazából nem nagyon látjuk ezt az adminisztratív eljárások végrehajtásában. Úgyhogy a kodifikációs erőfeszítéseket üdvözöljük, üdvözöljük a javaslatot, amit most itt a Juri szakbizottságban hallottunk, lenne azonban néhány javaslatunk. Nagyon jó a felépítése, könnyen érthető. A jogszabályok sorrendje az adminisztratív eljárás lépéseit követi, logikus, lex generalis applikációt jelent, ez azt jelenti, hogy nincsenek benne szektor specifikus szabályok, Aztán a jó kezelésre, jó közigazgatásra vonatkozó szabályok megjelennek benne, és a valószínűleg csökkenni fog a vitás esetek száma emiatt. Igazából az eddig létező adminisztratív vonatkozású jogszabályokat illetően azok a tapasztalataink, hogy amikor perre kerül sor ezeknek a számát csökkentette. És hát nagyon fontos a felülvizsgálata ezeknek a jogszabályoknak. Ezzel kapcsolatban nagyon jók a tapasztalataink. Például a fellebezési testületeknél, és hát horizontális szinten azt várjuk, hogy a peres ügyek száma csökken. Aztán a, terminol, a terminológiát illetően van egy kis kavarodás. Említik az úgynevezett administratív tevékenységeket, és utána administratív jogszabályokat. Több részében is a joganyagnak miért nincs ennek definíciója. A delegált és a végrehajtási jogi aktusok A draft will be of limited um, application. Nagyon szűk az alkalmazási területe ezeknek, ezeket jobban ki kellene dolgozni, hát ez még csak az első lépés, úgyhogy még reménykedhetünk. Más részről viszont az általános hatáskörű administratív aktusok. Ez szerepel a szövegben. Ezt sem definiálják, hát biztos vagyok benne, hogy ezt a szöveget még tovább vitatják. Múlt évben a bizottság az úgynevezett Better Regulation csomagot elkezdte, ezt Harden úr is említette. Ennek az átláthatóság és az állampolgárok bizalmának fokozása a célja. Ha már egyszer elindult az a folyamat, hogy better regulation, jog, jobb jogszabályzás, miért nincs egy folytatása a jobb végrehajtás? Önmagában nincs értelme a jobb jogszabályoknak, hogyha nem hajtják őket végre. Úgyhogy ez egy pár. Az Európai Kockázati Fórum írt egy levelet, ah, melyet az érintettek aláírtak, és ez azt mutatja, hogy and would ask everybody to, to, to join. Um, hogy mindenki igény tart erre a lépésre, mindenki aláírta a civil szervezetek, az ipar, minden érintett. Itt az ideje ennek a lépésnek. Köszönöm. Very much, madam. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, hogy megosztotta velünk, és Lincsasszonynak az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is meghívtak minket, és lehetővé teszik, hogy előzetesen elmondjuk az elképzeléseinket erről a területről Az ETUK képviseli a szakszervezeteket és munkavállalókat, 45 millió munkavállalót képviselünk 89 szakszervezetből és 10 szövetségből közvetve. Számunkra ez egyszerre egyszerű és nagyon komplex javaslat, ami ezt a vitát komplexé teszi, az EU közigazgatási szabályok nem légüres térben léteznek, hanem valódi konfliktusokat idéznek fel, amelyek általában váratlanul merülnek fel, érintenek különböző ügynökségeket, szervezeteket, testületeket, és munkavállalói képviselőként bizonyos mértékig megpróbáljuk elébe menni az eseményeknek, és hallatni a szakszervezetek hangját, illetve munkavállalók és állampolgárok hangját. A szakbizottság korábbi jelentései rámutattak nagyon helyesen, hogy az Európai Unió különböző közigazgatási eljárásokat dolgozott már ki az eddigiekben is, például a versenypolitika, a kereskedelempolitika, állami támogatások, dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében ez közvetlen közvetlenül érinti a munkavállalókat és a szakszervezeteket a kulcs üzenetünk a bizottságnak, hogy azt kell biztosítani, hogy a szakszervezetek és a, vállal, a munkavállalók érdekeit ne <clears throat> hagyja figyelmen kívül a rendelet tervezet. Amikor csak az állampolgárokra és a vállalkozásokra hivatkozunk, akkor azért gondoljunk a munkavállalókra és a szakszervezetekre, mert ezek nem szerepelnek elő hangsúlyjal a tervezetben. A következő négy ajánlást szeretnénk e tekintetben tenni. Hasznos volna, ha a rendelet biztosítaná, hogy a jogi személyiség és a felek fogalma a szakszervezeteket is tartalmazná, illetve a szakszervezeti szövetségeket és az etukot. Gyakran azért merülnek fel akadályok, mert nem kellően szervezettek ezek a struktúrák. Az ombudsmannak el kell ismernie a szakszervezeteket és általában a különböző egyesületeket, a különböző jogszabályokban szerepeltetni kell az egyesületeket, a szakszervezeti szövetségeket és az etukot, amelyet az Európai Unió elismer az a felek érdekeihez kapcsolódóan a szakszervezeteket meg kell hallgatni egy bizonyos, a bizonyos kérdésekben, amikor eh, a kérdések, amik szoban forognak, eh, szélesebb implikációkkal rendelkeznek. Ilyenkor a szociális területen például nagyon fontos, hogy konzultáljanak a szakszervezetekkel. Hasznos volna, hogyha a rendelet ezzel is foglalkozna például egy eh, preambulum bekezdésben hasznos volna végül, hogyha a jelentés pontosabban meghatározná a meglévő jogokkal való kapcsolatot. Az elnök közbeszól. Löbreton úr, kérem, hogy a magánbeszélgetését egy kicsit halkabban folytassa le, vagy legalább vegye le a fülhallgatóját. Végül pedig nagyon hasznos volna, hogyha a jelentés pontosabban meghatározná a meglévő jogokkal való kölcsönhatást, különösen az EU munkavállalók jogaira gondolok, de arra is emlékezni kell, hogy a rossz közigazgatás, rossz minőségű közigazgatást is jelent, hogyha valamit nem jól tesz a közigazgatás, vagy rosszul visz véghez egy folyamatot. Például 2012-ben mind a vállalkozók, mind a szakszervezetek egy megállapodást hoztak létre a fodrászati szektorban. Az egy cikk alapján a szerződésből szerettük volna a végrehajtást irányelvben rögzíteni. Most 2016 van, és ez nem történt meg. A szakbizottságnak nem kérjük ezzel kapcsolatosan a véleményét, de hát ez egyértelműen egy közigazgatási aktus, amit kizártak a javaslatból. Hasznos volna, hogyha a jelentés rámutatna az ilyen kizárások mögött meghúzódó logikára is. Végül pedig egy általánosabb észrevétel, szembeötlő, hogy a rektifikációval kapcsolatos javaslat súlyos következményekkel járhat. Az adott eset feltételeitől függően ez meglehetősen súlyosan érintheti az állampolgárokat, valamiféle garanciára volna szükség, amikor ezt a rendelkezést alkalmazzák annak érdekében, hogy az állampolgárok érdekeit védjük. Köszönöm még egyszer a bizottságot, hogy lehetőséget adtak ezeknek az aggályoknak a megfogalmazására. Köszönöm. Most Van legalább 15 percünk arra, hogy áttekintsük egy vitában a két előadónk gondolatait. Úgy látom, hogy senki nem jelentkezik. Monsieur Le Breton. Le Breton úr. Oui. Igen. Elnézést Pont azért beszélgettem egyébként, mert nagyon érdekeltek a felszólalások, és néhány megjegyzésem is lenne. Gárszon asszony elmondta tanúbizonysága alapján, hogy van ennek értelme, ennek a mostani jogszabálytervezetnek, rendelettervezetnek. Aztán a definíciók hiányát is felírtam, hogy az önöknek problémás, ezek nagyon érdekes, jó megjegyzések, tehát rendkívül konstruktív. Ami Lynch asszonyt jelent, illeti, nem igazán értettem, amit a végén mondott, lenne is ezzel kapcsolatban egy kérdésem. Minden bizonyal egy kicsit túl röviden lezárta a felszólalását, mert kevés volt az ideje, de nem igazán értettem azt az érvelést, amelynek az alapján egy záradékot, egy ilyen védelmi záradékot kért. Ezt esetleg elmagyarázná? Mi itt a probléma? Nem igazán értettem, hogy mi, az, mi a probléma ön szerint, minek van itt szükség külön záradékra. Sure, and, and it goes... Ami a bevezető gondolatomat illeti, hiszen egy kicsit előre szak foglalattam azzal, hogy mi lehet ennek a javaslatnak a kihatása. Ami ezt a döntést illeti, amit visszavonnak, ennek lehet az az eredménye, hogy olyan helyzet alakul ki, hogy amikor egy állampolgár megérti, hogy van egy joga, vagy valamilyen jogosultsága, és ezt visszavonhatják, az illető körülményeinek függvényében kell, hogy legyen egy lehetőség arra, hogy lassabban vonják vissza a jogot, vagy annak az gyakorlása folytatódjon. Tehát itt valamiféle garanciára van szükség, ahelyett, hogy ennyire drámai legyen a hatás. Elnézést, hogy nem tudom eh, pontosabban megfogalmazni. You are speaking out of the micro. Mikrofon nélkül szól. Okay. Uh, would our previous speakers want to comment on that? Tiller úr. Köszönöm szépen. Lenne egy megjegyzésem néhány felvetett kérdéssel kapcsolatban. Az első az a definícióra vonatkozik. A administratív vagy közigazgatási aktusok. Akik jogászok, azok jól tudják, hogy itt már a szakértők sokat vitatkoztak a munkacsoporton belül is. Nos, hát igazából a német, a francia, az olasz jogban, vagy a spanyol jogban egészen mást jelent ez a terminus, és éppen ezért nagy a felelősség, úgyhogy túlzott definíció sem jó, mert attól a szöveg nagyon nehezen értelmezhetővé válik. Tehát valóban ezt úgymond direkt építettük be ebbe, és én szerintem helyes is az, hogy végül is nem definiáltuk, mert hogy mi az, hogy aktus az unió részéről, ez maga sincsen definiálva a az uniós szerződésekben sem. Tehát tudjuk, mik azok az aktusok, de nem tudjuk, mi az az aktus. Itt technikai kérdésekről is szó van. Amennyiben ezt a problémát felvetjük, akkor tudjuk, hogy itt a jogalappal kapcsolatban is felmerülnek kérdések, mert a 289-es cikk esetében és még ott van egyébként a 290-es és 291-es cikkek is, amelyek nagyon jól megindokolják mindezt, de van mögötte egy politikai szándék is. Arról van szó, hogy ez a jogalkotói eh, munkakörbe tartozik, de természetesen kutatók is elgondolkodtak már ezen a kérdésen, és tudjuk azt is, hogy egy kodifikáció milyen érdekes kérdéseket vetne fel. Ami pedig a kiigazítást illeti, Skurvis úr talán támogat majd engem abban, hogy azt mondom, hogy ez rendkívül komplex kérdés. A szöveg megpróbál bizonyos, nagyjából egyszerű kérdéseket definiálni, valamint beépíteni egy rendkívül komplex joggyakorlatot, de az is világosan kiderül, hogy a legitim érdekeket is képviseltetni kell. Most kérdés persze, hogy ezeket a szövegeket beterjesztették-e vagy sem, és nem, nincs -e szükség további pontosításokra. Ami pedig a részes felek definícióját illeti, nos hát itt is elképzelhetik, milyen régóta vitázunk ezen, és külső tanácsadóként megint csak azt tudom mondani, hogy egyszerű definícióra van szükség. Itt, hogyha azt mondjuk, hogy a természetes és jogi szegvélyeket értjük ez alatt, akkor az alatt bizony ott vannak a szakszervezetek is, és valóban a joggyakorlat az Európai Bíróságnál egy-egy ilyen csoport fogalmát is nagyon széles körben értelmezi. Itt az a kérdés, hogyha egy egyszerű, rövid szöveget szeretnénk, akkor az bizony néhány részletkérdés feladásával jár. Köszönöm, Skuris úr! Ahogyan a kérdést felvetették, nem is akartam ezt a kérdést itt most megvitatni, de egyértelmű, hogy ez egy fontos kérdés, ugyanis maga az, hogy administratív aktus ez a fogalom nem szerepel a szerződésekben, és vajon helyese, hogyha egy olyan fogalmat vezetünk be, amely nem létezik a szerződésekben, és ezért ez bizonyos problémákat fog felvetni a definíció tekintetében. Ugyanis egyértelmű a helyzet nemzeti joggyakorlat szempontjából is. Nagyon különböző helyzetek adódhatnak. Az adminisztratív vagy közigazgatási aktus az most egy normatív kérdés, vagy egy mondjuk egy határozat, tehát sok minden lehet, ezt egyértelmű, hogy definiálni kell. De hogyha ezt eh, kimerítő módon kívánjuk megtenni, akkor valószínűleg azt kockáztatjuk, hogy kizárunk olyan fajta jogi aktusokat, amelyeknek eh, a definícióból adódóan pedig benne kellene lenniük. Tehát próbáljuk meg ezt inkább fogalmi szinten kezelni, és aztán hagyjuk a joggyakorlatra, illetve általában a bírósági gyakorlatra a egyes ügyek megoldását. Mert különben elképzelhető, hogy lefedünk olyan administratív aktusokat, amelyeket nem kellett volna ide értenünk, de az is elképzelhető, hogy kizárunk olyan eseteket, vagy olyan tevékenységeket, amelyeknek viszont benne kellene foglaltatniuk. Ezért fontos megint csak az, hogy a megfogalmazás kellőképpen rugalmas legyen. De a rendeleteket innen ki kell zárni, tehát ez most nem ebbe a rendelettervezetbe tartozó kérdés, a delegált jogi aktusok nem ide tartozó témák, hiszen ezek teljesen más jogalapra vezethetők vissza. Thank you very much. Köszönöm szépen. Any other comments? Madame, hozzá szeretném még szólni? Igen. Amilyen hangzott, az Administrative Act, az administratív jogi aktus definíciója. Hát értem, amit mondanak, de pont ezt nem akarjuk, hogy ne legyen definíció. Mi azt akarjuk, hogy átlátható, érthető definíciója legyen. Ez elősegíthetni a munkánkat. És nem értek egyet azzal, hogy azért ne legyen definíció, mert esetleg kimaradhat egy része ha jól értem, amit mondtak, akkor általános kitételek is belekerültek a javaslatba. Van az Árhus konvenció végrehajtására irányuló EU-s jogszabály, ez ugyan nem szerződés, de azért van ilyen rendelet, Úgyhogy pontosan azt szeretnénk, hogy ez a jogszabály is a lehető legfontosabb legyen a felhasználók számára, az ipar számára, hogy tudjuk pontosan, hogy mik a jogaink. Igen, ahogy már mondtam, a végrehajtás és delegált jogi aktusok azok ennek a gyakorlati tükröződései. Elnök, köszönöm szépen! Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy mi az adminisztratív jogi aktus. Szerintem jó lenne, hogyha belegondolnánk, hogy mi az előnye annak, hogyha lépésről lépésre haladnánk. Igaz. Az Árhus konvencióban is létezik már egy definíció, de ez egy eléggé specializált terület. Ha elfogadnánk annak a definícióját, hogy mi az, hogy administrative activity, akkor a bíróságok nem kellene, hogy listát állítsanak össze arról, hogy mi az, hogy adminisztratív tevékenység, hanem az intézmények és az ügynökségek feladata lenne ez. Nekik kellene vitákat folytatniuk, nekik kellene tisztázni ezt, és aztán hát ez ugye nem elsődleges már, hanem másodlagos jogalkotás, és utána lehet-e finomítani és hozzátenni egy definíciót. Tehát az, hogy most már eleve megpróbáljunk minden potenciálisan felmerülő problémát megoldani előre, ez túl sok. Ez, ne, ez kockázatos. Igen. Én is egyetértek Harden úrral Nyilvánvaló, hogy hosszú távú megközelítést kell alkalmazni. Beazonosítottuk, hogy van egy nagyon fontos jogi hiány. A javaslat ennek a hiánynak a pótlására íródott, hogy az adminisztratív eljárások területén pontosítsuk az EU-s jogszabályokat. Tehát most én óva intenék attól, hogy bár jó szándékkal, de megpróbáljunk abszolút túlmutatni a javaslaton, mert ha ezt megpróbáljuk, akkor utána később sok mindent vissza kell majd vonni belőle. Azt kell alapul venni, hogy a jelenlegi helyzetben mi az ajánlatos, és hát a régi kitétel mi szerint a tökéletes az, az ellensége a jónak és a lehetségesnek, ezt tartsuk évben. Én azt mondanám, hogy ez egy nagyon jó jogalkotási javaslat. Ziller úr rámutatott arra, hogy milyen nehézségek merülnek fel, hogyha megpróbálunk túlmutatni a jelenlegi javaslaton, inkább menjünk lépésről lépésre. Ha ezt a javaslatot elfogadják, akkor utána majd beazonosítjuk a gyenge pontokat. Én nagyon nem javasolnám azt, hogy megpróbáljunk mindent anticipálni, mert a valóságban ez nem lehetséges. Elnök, Diamandúra szúr, én is köszönöm ennek. Mivel más nem kért szót, Azt gondolom, hogy lefolytathatjuk a harmadik kört, Beltek Minde, az Európai Ombudsmani Hivatal főtitkára következik. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a Júri Bizottság tagjainak, köszönöm a meghívást, és hogy erről nagyon érdekes témáról hozzászólhatok. Amikor a kollégáimmal együtt elkezdtem ezt a munkát, azt kérdeztem tőlük, mit vártok tőlem? Azóta, amikor új kollégák jönnek az én csapatomba, ők is gyakran megkérdezik, hogy te mit vársz tőlünk? Hát nyilvánvaló, hogy az eljárási szabályzat illetve az etikai kódexek jól lefedik ezt a területet, de, van mindig van egy de, hogy mennyivel egyszerűbb, átláthatóbb lenne, ha lenne egy EU-s közös jogszabály. 63 különböző testület, szervezet, ügynökség létezik az e EU szinten, és több ezer alkalmazottjuk van, hát akkor most pontosan tudnák, hogy mit várunk tőlük, és nem kellene mindig fölkutatniuk a saját rájuk vonatkozó szabályokat. Ami pedig a legfontosabb, az állampolgárok is tudhatnák, hogy mit várjanak az EU-s közigazgatástól. Az első ombudsman, akit a második ombudsman, aki itt van ma velünk követett, tehát az első ombudsman 2000 áprilisában tett egy javaslatot, egy rendeletre, ezt az Európai Parlament jóvá hagyta, és így megszületett a jó adminisztratív viselkedés Európai Kódexe. Ez a kódex ma gyakorlatilag egy referencia dokumentum nagyon sok állampolgár számára, és a 63 EU-s testület számára is. Igazából ez a dokumentum kodifikálja már az EU adminisztratív jogoknak az anyagát. Az ombudsman az Európai Bíróság esetjogait eseteit alkalmazta, és az Emberi Jogi Bíróság eseteit, összefoglalta a tagállamok legjobb gyakorlatait is. Ne felejtsük el, hogy több mint 20 olyan tagállam létezik, ahol van erre a területre vonatkozó jogszabály. A múltban az ombudsman nagyon sok olyan petíciót kapott, amely arra mutat rá, hogy milyen fontos, hogy legyen egy közös norma. Hogy mit várhatnak az állampolgárok az EU-s intézményektől például. Nagyon sok olyan levél érkezett szerződésjogot, közbeszerzést illetően, vagy az EPSO versenyvizsgát illetően, amely azt jelzi, hogy jogorvoslatra van szükség. A kódex és a javaslat nyilvánvalóvá teszi, hogy ez közösnek kell lenni ennek a joganyagnak. Az ombudsman felszólított több ügynökséget, Frontexet, a ruházási ügynökséget, hogy megfelelő fellepezési mechanizmusokat valósítsanak meg. Ezen kívül a fellepezésekre való választadás határideje ennek is közösnek kellene lennie, attól függetlenül, hogy milyen eu testület számára dolgozik az ember. Sajnos ma ez nem így van. Mivel önök kitűnő munkát végeznek ezen a területen, ma olvashatjuk ezt a kitűnő jogszabályjavaslatot. Mi úgy gondoljuk, hogy a Juncker Bizottság 2015 májusi célkitűzéseinek ez nagyon jól megfelel, hiszen közös szabályokat valósítana meg minden egyes intézmény számára, és egyszerűsíteni, kodifikálná és hozzáférhetőbbé tenni az EU-s jogszabályokat. Ezeket a célkitűzéseket támogatnunk kell. Ha elfogadnánk egy ilyen adminisztratív törvényt, az valóban hatalmat idézőjelben adna az EU-s állampolgároknak. Kb. 400 kivizsgálás történik ilyen ügyekben az ombudsmani hivatalban minden évben. Ezek nagyon sok rétűek lehetnek, a válasz hiánya, jogsértés, az átláthatóság hiánya, információhoz való hozzáérés megtagadása, vagy nem igazságos döntés. Amikor kivizsgáljuk ezeket az eseteket, akkor megnézzük az esetjogot, a jogszabályokat és a kódexet. És természetesen, amikor jogalkotásról beszélek, a szektor specifikus, de azért elég nagy a játéktér, hogy hogyan ítéljük meg az esetet, ami igazából a javunkat szolgálja, de hát azért ezt lehetne szűkíteni. Az állampolgárok nagyobb jogbiztonságot érdemelnének nem kellene, hogy egy állampolgárnak ahhoz, hogy panaszt nyújtson be, ismernie kelljen az egész közösségi joganyagot. Ezen kívül, ha már megszületett a döntés, akkor eznek jónak kellene lennie, nem kellene, hogy még tovább folyjon a folyamat. Úgyhogy az úgynevezett vertikális közigazgatási viszonyokat, a hierarchiát illetően vannak szabályok, ezek az úgynevezett eljárási szabályzatok, ezek közösek minden ügynökség és testület számára, és rendelet formájában fogadtuk el őket. Hát ez így van, akkor miért nincs közös szabályzat arra, hogy hogyan lépnek ki a horizontális adminisztratív viszonyok, ami azt szabályozná, hogy hogyan néz ki az állampolgárok és az intézmények közti viszony. Az alapvető emberi jogok kartájának 41-es cikke, és a ö, szerződések 298. cikke nagyon jó jogi alapot teremtenek erre. Egyébként vannak más alapvető jogok, mint például a személyes adatok védelme, a dokumentumokhoz való hozzáférések, ezek is itt figyelembe vélhetők, vagy vehetnénk alapul a szerződéseket is. De ennek ellenére azért mindig van javítani való. De az, hogy egységes legyen az adminisztratív jog, nagyon fontos. Különösen az évek során nagyon sok specializált ügynökség jött létre, és még jön létre, és hát nagyon fontos, hogy mivel nulláról indul a tevékenységük, ezért az intézmények irányítása is megfelelő közös szabályrendszeren alapulva történjen. Az ombudsman üdvözli azt, hogy a javasolt jogszabály viszonylag rövid, ezen kívül lex generalis formájában valósul meg, ez azt jelenti, hogy általános jogszabályokat tételez, és kivéve akkor, ahol vannak megszorító jellegű ipari szektoros jogszabályok. Ezen kívül nem szabad, hogy a jogszabály túlságosan preskriptív legyen, de a kódexből hiányzik néhány elem. A hatalommal való visszaélés, a diszkrimináció ellenesség, az igazságosság és a legitim elvárások. De szeretnék mindenkit egy dologra figyelmeztetni. Ne a jogszabály legyen a legkisebb közös nevezője a közigazgatási viselkedésnek. Ha ez így lesz, akkor nagyon nehéz lesz majd az ombudsmannak megint indokolni, hogy ezen a téren hogyan tevékenykedik. Ez sajnálatos lenne, és ellentmondaná annak a szellemnek, amit önök próbáltak itt kodifikálni, de ennek ellenére folytatnunk kell. Végül, de nem utolsó sorban, a végleges szöveget könnyen emészthetővé kell tenni az átlag állampolgár számára, és szerintem a kódex az egy jó precedens, hiszen önmaga is nagyon rövid, könnyen érthető nyelven fogalmazódott. Az ügyfelőink közül nagyon sok nem jogi szakértő, és gyakran hivatkoznak erre a kódexre ezen kívül. A siker attól is függ majd, hogy az állampolgárok megbízhatóanak ítélik-e ezt. Az üzenet legyen az egyszerűség. És végül az ombudsman továbbra is foglalkozik a beérkező petíciókkal, a jó adminisztratív hozzáállást illetően, a kódex és az esetjog alapján. Más szóval, ha tényleg elfogadják a javasolt jogszabályt, akkor az ne korlátozza a játékteret, a lehetőségeket, hanem a jogszabályi javításhoz járuljon hozzá. Köszönöm a figyelmüket. Now. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a, bizot, a tanács jogi szolgálatának vezetőjének. Önnek adom a szót, önné a szó. Dear Mr. Chairman, uh, distinguished member, colleagues. Um... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Az intézményeknek, a, a tanácsnak és a bizottságnak adok ezzel kapcsolatosan tanácsokat. Minden esetre két fő okom van, hogy erre a meghívásra pozitívan válaszoltam. Először is a közös munkánk kiváló kereteket ad, ez az intézményközi megállapodás, amelyről nemrégiben tárgyaltunk, lehetőséget ad arra, hogy olyan kérdésekre keresünk választ nyitott szellemmel, amelyek relevánsak a közös erőfészítésünk érdekében. Nyilván a részleteket is meg kell vizsgálni, és pozitív szellemben kell ezt megtenni. A második okom személyesebb jellegű. Ez a hat, hátteremhez kapcsolódik, administratív eh, jogász vagyok, 200 éves intézménynél dolgoztam, célja, hogy eh, következetes rendszert építsen ki a francia közigazgatásra nézve, különböző szinteken. Ebben tehát eh, nem ellenzem azt az elképzelést, hogy egyértelmű, egyszerű és hathatós jogszabályok szabályozzák horizontálisan a, az európai közigazgatási gyakorlatot. Az én szerény hozzájárulásom barátságos, együttműködő és személyes lesz. Egy nagy kérdőjellel kezdeném. Uh, the question which actually Professor Ziller and President Skouris advised Zila úr is uh, említette ezt a kérdést, mintha ezt el kellene kerülni a kezdetekben, de számomra ez nagyon nehéz megkerülni, hiszen ez a jogszabály hatájához kapcsolódik, erről beszélni kell a tárgyalások során. Mit jelent a közigazgatási eljárás és tevékenység, amelyekre ez a rendelettervezet vonatkozna? Gondosan átolvastam a második és negyedik cikket a tervezetben, de nem sokat segítettek, amikor arról beszélnek, hogy a közigazgatási tevékenységek azok, amelyeket az EU adminisztráció folytat az uniós jog végrehajtásának céljából. A közigazgatási eljárások azok, amelyekkel ez a közigazgatási szervezet előkészíti, elfogadja, végrehajtja az adminisztratív aktusokat. A közigazgatási aktusok kifejezés meglett, mert tautológia, és azért is, mert úgy néz ki, mintha autonóm státusz kapna a törvény szerint az adminisztráció. A szerződés a közigazgatásnak kettős jelentőséget ad. Egy olyan tevékenység, aminek valamilyen minősége van, és jogok kapcsolódnak hozzá a 41. cikk szerint a kartában de ez bizonyos erőfeszítések és erőforrások szervezete is, amelyet a szerződés szerint a hatóságok használhatnak fel, hogy segítse ez őket a kötelezettségük végrehajtásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 298-as cikke szerint. Most azt hallom, hogy térjünk a lényegre, de én a lényegről beszélek, hallották, nagyon fontos előre meghatározni, hogy a közigazgatási törvény, amelyre most javaslatot tesznek, vagy ennek a javaslatára, az intézményekre, testületekre vonatkozna bizonyos kötelezettségek betöltésekor, vagy pedig nem az intézményekre vonatkozna, hanem az őket kiszolgáló bürokratikus szervezetre. Például, amikor a tervezet azt említi az 5-6-os cikkekben, hogy a közigazgatási eljárás kezdeményezése a közigazgatási szervezet által, itt tudni kellene, hogy ez a kezdeményezési jog úgy értelmezendő, hogy csak az intézményekhez kapcsolódik, vagy pedig közvetlenül a bürokratikus szervezethez delegáció formájában, és egy olyan jó bürokrata, mint én, ezt mindenképpen ellenzi. ellenzi. A jelenlegi jogi gyakorlat alapján az intézményeknek maguknak kell, az intézményeknek maguknak kell betölteniük a feladataiakat. A szerződés, hogyha valamit nem ró rájuk feladatként, akkor ezt nem is kell végrehajtaniuk, mint a negyedik, ötödik cikk azt az Európai Unióról szóló szerződésben előírja. Persze ehhez jogalapra van szükség. Lehet, hogy vannak tagállami feladatok ebben a bangladesi jogi előzmények alapján, ezt most nem akarom részletezni. A szervezeti jellegű ügyek azok, amelyek kifejezett jogi alap nélkül felvállalhatóak. Az általános kapacitás arra, hogy végrehajtási feladatokat hajtson végre valaki implicit alapon, ezt soha nem fogadták el a szerződés szerzői, hiszen ez a tagállamok életékességét vonná el. Az EU-nak az a fő kötelezettsége, hogy EU szintű döntéseket hozzon, nem megsértve a szubszidiaritás elvét. Az általános hatályt a hatodik cikk fogalmazza meg, de én ezt elutasítom személy szerint, mert nem hangolható össze a politikai demokratikus legitimitással, illetve a jogi gyakorlattal sem a kompetens hatóság mellett van egy másik is, ezt implikálja, de még az elkülönült bürokratikus struktúrák koncepciójában is, amelyek saját életetének saját szabályok szerint saját aktusaikat fogadják el az illetékes hatóság fogalma alatt, áttekintve bizonyos eljárásokat, én legalábbis a negyedik cikket naívan én így fogalmazom, így olvasom, én ezt nem tartom megfelelőnek hogyha a közigazgatási gyakorlat szabályok szerint folyik, akkor a szabályoknak a hatóságokra kell vonatkoznia, amelyek felelősek az eljárásért, és nem szabad ezeket elszigetelten értelmezni. A 18. cikk értelmében a tervezetben, amely a, az aktusok formájával foglalkozik, azt olvassuk, hogy az administratív aktusokat az illetékes hatóságnak kell aláírnia, vagyis ennek így is kell lennie, de ettől intézményi aktusok, nem pedig administratív aktusok lesznek. Ennek nagyon fontos oka van, az administratív kódex hatékonysága forog itt kockán, hiszen eh, enélkül nincsen kötelező végrehajtás. Végül pedig nincsen, eh, nem keletkeznek jogok az állampolgárok számára. Az igazságügyi szankciók, lehet, hogy a e tekintetben konzervatív vagyok, az igazságügyi szankciók kulcsfontosságúak az uniós bíró csak akkor fogad be esetet, hogyha valamilyen jogi aktus ellen irányul. Az operatív rendszereinknek a központja az aktus, nem pedig az eljárás. Az eljárásról a bíróság csak akkor dönthet, hogyha a formális aktus ellen irányul. Az aktusok bírósági felülvizsgálat tárgya is lehetnek, vagyis a kizárólag administratív aktusok, hogyha egyáltalán van ilyen legitim kategória, én ebben kételkedem, akkor van ezeknek ilyen hatása, hogyha ezeket illetékes hatóság fogadja el, és nem maga az adminisztráció, csak hogy hivatkozzak arra a megkülönböztetésre, amelyen a negyedik cikk alapul. Ezért nagy a kockázata hogy azok a szabályok, amelyek csak az eljárásra vonatkoznának, amelyeket adminisztratív szolgálatok folytatnak illetékes hatóságoktól elkülönülve, nem rendelkezének hozzájárulással teljes igazságügyi felügyelethez, és ezért nem volnának hatékonyak. Nem látom, hogy nagyon hasznos volna megpróbálni meghatározni az autonóm hatályt egy olyan rezsim esetében, amely elkülönül a politikai, vagy még rosszabb a jogi akciótól, vagy fellépéstől. Ezek az általános szabályok nagyon nehezen meghatározhatóak, de egyetértek ezzel a céllal, hiszen ezek eh, szolgálják a célunkat. De ezt az intézménynek kell alkalmaznia alkatmányos eh, kötelezettségeinek teljesítésében. Autonomous manner to all institutions az, hogy autonóm módon minden intézményre vonatkozzon ez, nem reális elképzelés, nem segíti az állampolgárokat, hiszen az állítólagos jogaikat nem lehet könnyen megállapítani. Azzal is érvelhet valaki ezzel szemben, hogy az uniós adminisztrációt a 298 as cikk írja le, ez nem fikció, és jogi alapot is keletkeztet, ugyanúgy, mint ez a tervezet. We read attentively a 298-as cikket nagyon gondosan kell áttekinteni, az európai adminisztrációról beszél, az uniót nem említi. Ez az elképzelés, vagyis az Európa Tanácsra nem vonatkozna, a különböző nemzeti közszolgálatok szegmensét is magába foglalná ez az EU jog szerint. Ebből nagyon sok van, és sokkal több embert foglalkoztatnak, mint az összes brüsszeli testület ezek a nemzeti szolgálatok nem szerepelnek az a, tervezett hatájában, vagyis ez a megközelítés kivitelezhetőnek tűnik a jogi értelmező elemzés szempontjából, nem feltétlenül a politikai megvalósíthatóság szempontjából. A szavak megválasztósa a 298-as cikkben azt veti fel, hogy nem fizikai realitásról beszélünk, hanem egy koncepcióról, nem egy szervezetről a materiális értelemben, hanem módszerekről és eszközökről, nyitott, hatékony, független, ezek a minőségei, és nem struktúráról, formáról beszélünk. De azért vannak itt ellentmondások is, biztosítom önöket, hogy én az európai és az unió megfogalmazás különbségeire nem akarok túl nagy hangsúlyt kell helyezni. Az intézmények közötti megosztott szolgálatokról is beszélhetünk. A 298-as cikk lehet egyébként potenciális jogalap, közös nyelvi szolgálat, közös jogi szolgálat. Itt még azért nem tartunk. Itt van ez a tervezet, ami a közös viselkedési kötelezettségeket írja el, elő, amelyek egyaránt vonatkoznának az intézmények alkalmazottaira, és változatlan volna a struktúrájuk, a jelenlegi struktúrájuk. Jó elképzelés ez elvben, hogyha biztosítani tudjuk a következetességet, az előreláthatóságot és a könnyű hozzáférés. Most lássuk a hatály kérdését. Érthetően, ahogyan a dokumentum is tartalmaz, a két területet kellene megvédeni a specifikus eljárási szabályokat, amelyeket más jogi aktusok határoznak meg, a konform értelmezésnek alávetve, illetve a politikai és igazságügyi szervezetek, más testületek működését, akik alkotmányos funkciójukban tagjaikon keresztül hatnak. Ez nem jogi korlátozás, hanem szakpolitikai döntés, választás, elősegítve a javaslat végrehajtását hiszen az célja, hogy a politikai hatóságokra kötelezettségeket rójon. This restriction may be... Ez a megkötés önmagát elpusztító lehet, hiszen nem organikus adminisztratív aktivitás fogalomhoz kapcsolódik, hanem eh, alapvetően ez egy hiányos meggondolás és eh, konfúzión alapul. Az európai közigazgatást eh, új szervezeti modellben kell felépíteni, de gondolom nem ez az alapelképzelés. Azzal sincs gondom, hogy a közigazgatást úgy határozzák meg, hogy nem változtatják meg a struktúráját, mint egy támogató feladatsor, amely rá, amelyet rábíznak tisztviselőkre, de ezek nem önmagukban eljárások, és a jogi értelemben aktusok elfogadásához soha nem vezethet. Támogatjuk a hatóságok működését a 298-as cikk értelmében. Az eljárások a döntő szakaszt nem zárhatják ki, ez ad nekik jogi erőt, és ez nem lehet tisztán administratív természete szerint. Például a közjog vagy a közrend fogalmát említeném itt, amelyet végrehajtanak a hatóságok. A francia szóértelmezésben az adminisztráció kormányzást jelent. A 298-as cikk a tervezetben csak egy részét írja le ezeknek a te tevékenységeknek, a támogató tevékenységeket, amelyekhez független attitűdre van szükség. Ez egy teljesen más kérdés, és ezeket organikusan elkülönültnek nem lehet tekinteni az intézmények vagy más testületek eljárásaitól, amelyek ezeket végrehajtják vagy előkészítik. Ezek óriási feladatot rónak az intézményekre, ezeket nem lehet felelőtlen tisztviselőkre hárítani, ez akár pucsnak is minősülhetne, államcsínnek, amely szétrombolja az Európai Uniót. Én ezt nem ajánlanám sem a bizottságnak, sem más intézményeknek. Már előre látom az ellenérveket. Ez nem valós megfontolás, nem reális gondolkodás. A munkavállalókra mindig hagyatkozik az intézményrendszer a végrehajtásban. A vezetők politikai ellenőrzést gyakorolnak, ami persze nem zárja ki a jó közigazgatási eljárást, ezzel nincs is semmi problémám, hogyha kihagyjuk a referenciákat az adminisztratív eljárásokra és adminisztratív aktusokra. Számomra ez fontos probléma a jelenlegi tervezet kapcsán, de aztán hogyha a szabályokat lehet alkalmazni a tevékenységek egész körére, az intézmények tevékenységeinek egész körére, amelyek intézkedéseket jelentenek az uniós jogszabályok végrehajtására nézve a tisztviselők bevonásával ebben a folyamatban, akkor pontosabban kell elgondolkodnunk arról, hogy ebbe a kosárba mi tartozik és mi az, ami átmenetileg vagy tartósan kizárásra kerül. A hatály kérdése nem elvi kérdés a jogban, de nagyon fontos mégis tudni, hogy mit is próbálunk elérni, és eh, hogy az eszközeink ezt a célt szolgálják-e. Hogyha van egy nagyon fontos jogi kartánk, eh, de a gyakorlatban ez nem alkalmazható, akkor eh, a politikai intézményeket és a magán eh, entitásokat is eh, be kell vonni ebbe az eljárásba. Ehhez pontosságra van szükség, értékelésre, egy pontos tanulmány alapján, tanulmányozva a meglévő ágazati vagy általános jó igazgatási gyakorlatokat, ez alapján tudjuk biztosítani, hogy egyszerűsítjük, egyértelműbbé és jobbá tesszük a dolgokat. Az ideális megközelítés az volna, hogy kodifikáljuk a jogszabályokat és, az, e- és a jogi gyakorlatot, vagyis nem nulláról indulunk. Ez mondjuk egy romantikus fiatal költő számára lenne csak jó elképzelés, de szerintem ők nem foglalkoznak a jó administratív gyakorlattal. Onnan kezdünk, hogy sorba vesszük a meglévő előírásokat, ami már nagyon sok gondolkodás, értelmezés és tárgyalás eredménye. Hogyha a jó szabályokkal ezeket kiegészítjük, akkor lehet, hogy jogi bizonytalanságot teremtünk a hatály tekintetében ez a kérdés, de ez olyas valami, amit mindenképpen meg kell vizsgálnunk megfelelő hatásvizsgálattal, én vagy a tanács nem fogunk ennek az útjába állni. Az unió jogának végrehajtása elsősorban a jelen helyzetben a tagállamok feladata, hogyha erre jó alap van, akkor a bizottság is fontos szerepet kap ebben a tekintetben, és a tanács is. Erről gyakran elfeledkezünk, de ezt írja elő a 24. és a 26. cikk a TEU-ban, illetve más indokolt esetekben a 298 második bekezdés, és ezt írja elő az Európai Unió működésről szóló szerződésben. Jogászként nincsen azzal kapcsolatosan véleményem, hogy politikailag mennyire elfogadható ez az új kontroll nézőpont, vagyis hogy a bizottság számára több hatáskört juttatunk, hogyha európai intézményekre korlátozzuk a nézőpontunkat. Hogyha az végrehajtási intézkedések egészét tekintjük, akkor azzal kezdeném, hogy próbáljunk meg azokból az esetekből kiindulni, ahol az EU testületek egyedi döntéseket hoznak magánszemélyekkel kapcsolatosan, gazdasági szereplőkkel vagy állampolgárokkal kapcsolatosan. Ez jelentősen elősegítené az ügyeket és fokozná az erőfeszítés legitimitását. Lehetővé tenné ezen kívül azt, hogy pontosabban gondolkodjunk azon, hogy mi történik a jogi felülvizsgálattal, a definícióról, arról, hogy az átfedést jelentő követelményekkel mit teszünk, vagy a költségek kérdésével, amelyek eh, nagyon túlzottak, ahogyan a dokumentumokból kiderül. Ezt eh, nem tekinthetjük eh, elhanyagolható kérdésnek. Én úgy gondolom, hogy mindez a bizottság számára jó gondolkodni való. A 225 ös cikk számá, szempontjából ez a parlament számára is fontos vitatéma, és emellett egy teljes tervezetre van szükség, amely a szándékokat és a korlátozottságaikat és a gyengeségeiket is bemutatja. Viszont a bizottságnak kell dönteni arról, hogy lépe vagy sem, alkotmányos jogköreit alkalmazva, amely, amit mindig megtesz, az ügy érdemeit, a siker e-, esélyeit és a hozzáadott értéket mérlegelve. Aztán jön a tanács és a szolgálatának a jogi véleménye, de a jelen pillanatban nem lesz negatív az orientációnk, erre számíthatnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Uh, thank you very much for your contribution. I guess that the discussion... Nos, Gondolom nagy vita lesz erről. Paraszkevi Misú asszonynak adtam meg a szót. A bizottságtól azt mondja, a szó. One of the very few... Jó napot kívánok! Nagyon nagy lehetőségem, lehetőség számomra az, hogy az Európai Bizottság véleményét a tanács után mondhatom el. Először is szeretném megköszönni Szeretném megköszönni a parlamentnek ezt a mostani, mostani kezdeményezést, és Hautala asszonynak, hogy meghívtak, és arra emlékeztetnék, hogy erről a projektről egyébként még egy volt parlamenti képviselővel, Berlinguer úrral kezdtünk el erről um, beszélgetni. Ő volt a korábbi parlamenti ciklusban egy nagyon inspiráló személyiség. Minden bizonyja mindenki emlékszik még őre. Azért vagyok itt, hogy a bizottságot képviseljem. Sajnos ma nem jöhetett el az első alelnök, de később majd eljön. És ahogyan az, elmúl, az előző felszólaló is elmondta, kimondhatjuk, hogy a közigazgatási eljárásjog az Európában, az Európai Unióban egy rendkívül érdekes, rendkívül fontos és nagyon komplex kérdéskör, nagyon óvatos megközelítést igényel. Biztosítani tudom önöket arról, hogy az Európai Bizottság közelről nyomon követi ezt az ügyet, nagyon érdekel bennünket ez a projekt, és mi látjuk és elolvastuk a tervezetet. És természetesen meg fogjuk vizsgálni közelebbről ezeket a terveket, gondolatokat. Arról is biztosíthatom önöket, hogy teljes mértékben osztjuk a elérni kívánt célokat, vagyis hogy olyan európai közigazgatásra van szükség, amely nyitott, független, hatékony működésű, világos, átlátható, előre tervezhető keretekre van szükség, hogy az emberek bizalmát erősítsük. És mindez, mindezek az elvek egyébként a szerződésből fakadó kötelezettségeink is de ezen felül erkölcsi kötelességünk is mindennek a biztosítása, és ezért nagyon elkötelezettek vagyunk. Most pedig el fogom mondani, hogy mit gondolunk jelenleg mindenről. Ahogyan elhangzott már a mai napon, a bizottság, de más intézmények is már most is nagyon jól működő szektoriális és horizontális szabályokkal rendelkezik a közigazgatási eljárások tekintetében. Ez magába foglalja jó kormányzási, jó közigazgatási szabályokat, és más olyan horizontális szabályokat, mint amikről már ma is hallhattunk, mint például az adatvédelem, versenyjog, dokumentumokhoz való hozzáférés, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, és erre Skuris úr is utalt, hogy az Európai Uniós közigazgatás nagyon eltér a tagállami közigazgatástól. Az általános administratív tevékenységünk nagyon különleges és specializált ügyekre vonatkozik. Ezekre a fajta tevékenységekre a meglévő administratív terv szabályok, elvek európai szinten már most is azt célozzák, hogy nyitott, hatékony és az európai állampolgárokkal, illetve cégekkel megfelelő kommunikációt biztosítson. Éppen ezért a kiindulási pont abban, hogy hogyan értékeljük az új rendelet hasznát, és az, hogy új kódexet hozzunk létre a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban, és figyelembe véve azt is, hogy a jobb jogalkotással kapcsolatban nem olyan régen zártuk le intézményközi tárgyalásainkat, ezért fontos nekünk megvizsgálni azt, hogy van-e egy ilyen rendeletnek hozzáadott értéke. Minden bizonyal az EU-s jogszabályok, illetve eljárásjogot lehet még tovább javítani. Ugyanakkor egy rendeleten keresztül egy ennyire bonyolult és kényes területen olyan következményekhez vezethet, amelyeket előre figyelembe kell vennünk, és ezt meg is tettük a mai napon. Mindenféle horizontális projekt tekintetében amelyeknek az a célja, hogy világosabbá tegyük a meglévő szabályokat, vagy a cégek és állampolgárok számára egyszerűbbé tegyük a jogorvoslatot. Ehhez nagyon fontos, hogy biztosítsuk sokkal részletesebben a másodlagos jogi, illetve másodlagos jogon keresztül a helyzetet. Ahogyan elmondtam korábban, az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni mélyebben ezeket a gondolatokat, de ugyanakkor azt is kérem minden, mindannyiunktól, hogy gondolkodjunk el a különböző kérdéseken, amelyeket meg kell fontolnunk. Jelenleg mi úgy gondoljuk, hogy fontos elkerülni az átfedések kockázatát, valamint a szabályok nem megvalósíthatás, megvalósíthatóságát, és oda kell figyelnünk arra, hogy milyen irányba viszel bennünket mindez, akkor, hogyha illetve hogy egy olyan javaslaton keresztül tudjuk ezt csak elképzelni, amely közös nevezőre hoz mindenkit. Ezen felül pedig, még hogyha nagyon óvatosan és arányosan is közelítjük meg a problémát, a kodifikáció továbbra is új problémákat vethet fel, a specifikus és az általános szabályok közötti ütközésekhez vezethet. Nézzük meg például, hogy mit szeretnénk elérni a jelenlegi jogszabályokon keresztül. És utoljára a kodifikáció nagy valószínűséggel a rugalmasságot fogja, tudni, fogja csökkenteni, hogy a különleges helyzetekhez alkalmazkodni tudjunk és a konkrét problémákat megoldjuk ismerjük a parlament munkáját, és azt, hogy milyen joghézagokat próbálnak betölteni, hogy hogyan vizsgálták meg mindazokat az eseteket, amelyek a rossz közigazgatási példákként jelennek meg. Megvizsgáltuk ezeket a példákat, helyzeteket. Néhány esetben konkrét célzott intézkedéseket alkalmaztunk, de ettől függetlenül ezek az esetek nem gondoltuk, hogy általános közigazgatási jogon keresztül megváltozott helyzetet eredményezett volna. Amennyiben problémák merülnek fel, nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy elég lesz egy új jogszabályt alkotnunk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. De ez nem biztos, hogy így van, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a meglévő szabályok hatékonyabb felhasználása talán nagyobb hatékonysághoz vezethet hosszú távon, és ezt ráadásul állal, ezt azonnal is be lehet vetni. Ez csak néhány kérdés, amelyre, amelyet felkívántam tenni minden, mindannyiunknak. Most nem is azért vagyunk itt, hogy végkövetkeztetéseket már ezen a szinten levonjuk. Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy az összes rendelkezésre álló opciót végig tekintse, de ugyanakkor készen állunk arra is, hogy a jó érvek meggyőzzenek bennünket, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mi közben egyetértünk a célokkal, a kitűzött célokkal, mégis úgy gondoljuk, hogy a mostani megközelítés, tehát ez az egységes megközelítés minden fajta problémára nem biztos, hogy a legarányosabb és hatékonyabb megoldásokat kínálja. Mi úgy gondoljuk, hogy az előnyöknek ki kell egyensúlyoznia ezt az igen komplex és kényes tevékenységet. Ezen néhány megjegyzésen keresztül szerettem volna ismertetni a bizottság álláspontját, ugyanakkor nagyra becsüljük az önök munkáját, és biztos vagyok benne, hogy ennek a munkának hatása lesz, így vagy úgy a helyzetre. Köszönöm. Uh, thank you as well. Uh, thereby... Köszönöm. Akkor ezzel tisztelt meghívottaink hozzászólásait bevégeztük, és van még egy kis időnk hozzászólásokra, úgyhogy ha bárki szót kér, akkor kérem. Harden úr. Thank you, Chairman. Um, two Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék elmondani most, hogy hallottam az intézmények véleményét is. Először is. Azt illetően, hogy uniformizált megoldást kínálna a javasolt jogszabály, a legkisebb közös nevezőn, ez nem így van, ez egy félreértés. Én Próbáltam elmagyarázni, hogy a jog szabályjavaslat egy jó egyensúlyt teremt a magas szintű elvek között, és ezek között sem nevezhetők legkisebb közös nevezőnek. Tehát ezek az uniónak a legjobb jogi elvei. Tehát ez van az egyik oldalon. A másik oldalon pedig, mivel ez lex generalis, és nem lex specialisból merít, ezért később tovább lehet specializálni az egyes szektorokra lebontva. Tehát ez lenne az első hozzászólásom. A második Mivel hallottam a jogi szolgálatnak a hozzászólását, mint jogi szakértő lenyűgözőnek tartottam a hozzászólást, és bárcsak olyan kifinomultan és szóválasztással beszélhetnék én is franciául, mint kollégám angolul, de eh, eh, ezen kívül ezen felül a politikailag azért lennének fenntartásaim. There is a risk that what he said might be misunderstood and misrepresented. Van itt néhány pont, amit szerintem félreértésre adhatok okot. Nem biztos, de lehet. Most hallgattam az Egyesült Királyságban, hát hallom minden nap az euró szkeptikusokat. Mindig fönn, van a, fönn a veszélye annak, hogy amikor az ember őket hallgatja, akkor azt a, az a benyomásra támad, hogy egy olyan közigazgatási monstrumot hozott létre az EU, a jogi monstrumot, és annyira eltér a nemzeti szerkezetektől, hogy egyszerűen lehetetlen EU szinten megfelelő szintű alapvető jogokat, szabadságjogokat és védelmet, mert egyszerűen ez lehetetlen EU szinten. Több mint 50 éve folyik ez a munka, annyira eltorzították a nemzeti alkotmányi kereteket, hogy lehetetlené vált ezen a szinten a munka. Na most pontosan ennek áll föl a veszélye, hogy ha félreértik ennek a javaslatnak a lényegét most. Én nem hiszem, hogy ez igaz lenne, de én azt gondolom, hogy az EU-nak van egy olyan keret, egy olyan építmény, ami elég rugalmas, és szüksége van a tagállamoknak arra, hogy bizonyos dolgokat átruházzanak EU szintre. Ehhez hozzájárul az is, hogy meg kell oldani a gazdasági válságot, hogy a jogi szakértők azon munkálkodnak, hogy az Unió elvégezhesse a munkáját. Ha ilyen energiát fordítanának arra is, hogy az Unió az üzleti életnek és az állampolgároknak is megfelelő garanciákat kínáljon, hogy amikor EU-s intézményekkel állnak szemben, akkor ugyanolyan jogokat élvezenek, mint nemzeti szervekkel szemben. Köszönöm, Löpelecon úr! Merci, euh, monsieur le Köszönöm szépen. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a bizottság és a tanács felszólalását. A bizottság megközelítése azért elég érdekes szerintem, mert a végeredménye az az, hogy ugyan a tagállamok szeretnék, illetve hogy szeretnék, hogy tagállami szinten legyen kodifikáció, de az uniós szinten ennek nincs értelme szerinte. Hát szerintem ez egy kicsit azért aggasztó, mert ez nem azt jelenti-e, hogy megpróbálják az az európai um, adminisztrátorok kezükben tartani a szálakat, és lehetséges, hogy ez nem annyira pozitív az állampolgárok szempontjából. Azért egy kicsit sajnálom, hogy nem franciául beszélt a tanács jogi szolgálatának vezetője, nagyon ékes szóló volt egyébként az ő angol felszólalása, de azért láttam, hogy nagyon mélyen megvizsgálták a javaslatot, de egyelőre most nem kívánom kommentálni az önök végkövetkeztetéseit. Egy konkrét javaslattal is ért ön, vagyis, hogy a rendeleten belül csak az legyen a cél, hogy a egyéni panaszokra szorítkozzon ez a mostani rendelet. Ez-e az ön javaslatának lényege? Akkor azért nagyon jó az, hogy eljöttem, mégiscsak ez egy nagyon kellemes helyszín, de hát úgy tűnik, hogy itt a francia felszólalás lenne a legérdekesebb. A francia jogot angolul bemutatni tényleg nem könnyű feladat. Nos, nézzük most a megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy van-e esetleg, nyílik -e esetleg lehetőség arra, hogy rosszul értelmezzék a fő célokat. Hát ez tényleg nem lenne jó. Én nem ezt akartam mondani. Valóban, hogyha egy túlságosan autonóm bürokráciát hoznánk létre, ez biztos, hogy nem ez a célom, mert úgy gondolom, hogy az, hogyha az érveinket egy eljárási jogra alkalmazzuk, nem biztos, hogy ennek a politikai szintől teljesen el kell térnie, de ez a probléma önmagában, tehát a politikai és a közigazgatási szint különválása, ez nemzeti szinten épp úgy felmerül, mint európai szinten. Tehát itt a specifikuma ennek a kérdésnek az, ami érdekes, Egyelőre itt most még csak gondolatokról beszélünk, de szerintem kétféle megközelítést alkalmazhatunk. Az egyik egy nagyon generális megközelítés lenne, egyfajta jogi karta. A másik megközelítés pedig elképzelhető, hogy sokkal pontosabb esetről esetre haladna. Ebben az esetben konkrét alkalmazásokat kodifikálnánk, tehát itt mondjuk azt, mondja, azt mondjuk, hogy az ilyen típusú kérvényekre ennyi és ennyi határidőn belül kell hat, válaszolni. Ezzel nem hagyunk értelmezési hézagokat, ezeket nem a tagállamokban a bíróknak kell majd értelmeznie, vagy a parlamentnek. A lényeg az, hogy itt ne csak általánosságokról beszéljünk. Erre nincsen egyébként szükség, mert a jó, jó adminisztrációs elv, ez amúgy is már benne van a mostani jogszabályainkba, tehát hogy elfogadható határidőként belül válaszoljunk felelősségünknek megfelelően, és így tovább. Tehát itt valóban arról van szó, hogy nem a tanács véleményét képviseltem egyébként, amikor elmondtam mindezt, én csak a saját véleményemet, hogy szerintem valami specifikusabb munkára van szükség. Konkrétan én azt javaslom, hogy például az a, a, a közigazgatási aktus és a közigazgatási eljárás kifejezéseket vegyük ebből ki, mert ezzel egy kicsit egy ilyen saját lábra álló administratív monstrum elvét vagy gondolatát keltjük az olvasókban, tehát ezeket a referenciákat kellene innen kivenni, de helyette lehetne például az intézmények, mint olyan kifejezést alkalmazni. Nem arról van szó, hogy a bizottság hatáskörének ellenőrzését akarjuk megkérdőjelezni, nem erről van szó, soha nem lesz egyetértés a tanács részéről, akkor, hogyha a tag, tehát a tagállamok soha nem fogják azt elismerni, hogy a bizottság a tagállami tevékenységek fölött bármiféle ellenőrzés joga jelentkezzen, vagy rendelkezzen. Tehát itt most egy nagyon fontos munka kezdetét látjuk, ezt kell folytatni, és innentől kezdve konkrétan kell megfogalmaznunk azt, hogy milyen szabályokat szeretnénk, mert akkor nem csak általánosságokról fogunk beszélni, ezzel pedig azt jelenteni, hogy bizonyos esetekben leszűkítenénk a hatásköröket. Ez szerintem sok esetben nagyon hasznos lenne, mert nem lennének olyan nagy rezisztenciák, hogyha nem arról beszélünk, hogy általános ellenőrzési jogot adunk a bizottságnak a természetes személyek vagy a jogi személyek felett. Ennek nagyon nagy előnyei lennének, én úgy gondolom, hogy az egész projekt vizibilitása szempontjából nem mondhatjuk azt, hogy nem támogatjuk mindezt, de mégiscsak időre van szükség, hogy egy kicsit megérjenek a dolgok, kik fogják valóban ezt támogatni, ez az érdekes kérdés itt. Már régóta beszélünk erről a témáról. Az én véleményem szerint megnyerhetünk sokakat. Ennek érdekében de ehhez egy alapmunkára van szükség, és a definíciókat elég pontosan meg kell határoznunk, világos szabályokra van szükség. Thank you. Commission. Let me make myself. Szeretném egészen egyértelművé tenni az álláspontomat. What I said is that uh... Én azt szerettem volna elmondani, hogy ha egy szabályrendszert, egy kódexet szeretnénk, amely javítja a helyzetet a mai helyzethez képest, akkor az eszköztől függetlenül egyértelműségre van szükség. Részletekre, pontosságra van szükség, és pontosan tudnunk kell, hogy milyen problémára keresünk gyógyírt Legál úr egy bizonyos helyzetről beszélt az előbb, és ezzel kapcsolatosan, ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy milyen problémára keresünk választ ezzel a rendelettel, amely itt van ma előttünk, akkor azt látjuk, hogy bizonyos területeken a tervezetben nem derül ki, hogy miért is van szükség fellépésre, intézkedésre. Lehetnek ennek a folyamatnak különböző szakaszai, de a meggyőződésre szükség van. Nem szabad, hogy olyan eszköz jöjjön létre, amely kevésbé jó, mint amivel ma rendelkezünk. Úgy gondolom, hogy ez pontosan az volt, amit már át akartunk tekinteni. Egy megoldás nem húzható rá mindenre. Egyértelműségre van tehát szükség a jobb szabályozási elv értelmében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Sziller professzor. Itt is néhány megjegyzésem lenne, azzal kezdve, kezdeném, hogy uh, Guillaume Tassitűrne től idéznék. Ő franciául beszélt, hogy azt mondta, hogy a kiindulási időpont támasztja alá azt, hogy mennyire vagyunk kitartóak. Szerintem eljött ez az időpont, és a parlament eléggé kitartó. Én úgy gondolom, és ki is mondom, hogy ezzel a mostani tervezettel nem egy one size fits all megoldást kínálunk, szó sincs erről, ugyanis az alkalmazott joggal akarunk kapcsolatot teremteni, mert a jelenlegi helyzetben az uniós jogalkotás alapján ez nem is lenne lehetséges másképpen. Tehát én nem gondolom, hogy ez itt problémás lenne, ahogyan ezt egyébként már elmondtam a bevezetőmben is. A célja tehát mindennek az, hogy pontos szabályokat fogalmazzunk meg olyan helyzetekre vonatkozólag, amikor joghézag van, és bizony vannak ilyen helyzetek, ahol különböző értelmezések láthatnak napvilágot különböző szektorokban például. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra meghallgatni a tanács véleményét, és nagyon érdekes volt az, hogy kollégánk a saját véleményét mondta, nem a tanács álláspontját, hivatalos álláspontját. Itt a 289-es cikkre való visszautalás fontos, noha részletkérdésnek tűnhet, de én úgy gondolom, hogy külső szakértőként, még akkor is, hogyha nagyon sokszor eh, együttműködtem már a bizottsággal, illetve a tanácssal, eh, én szerintem a mai vita is azt mutatja, hogy van érdekeségre, van értelme annak, hogy erről a mostani rendeletről beszéljük, nem is általános értelemben beszélgetünk valamiről, hanem egy konkrét eh, rendelettervezetről beszélünk, és nagyon tetszik nekem az, hogy a az adminisztratív aktus, illetve adminisztratív tevékenység definíciójáról nem beszéltünk, mert ezt kimondták az itt dolgozók is, hogy fontos lenne tudni azt, hogy pontosan milyen szabályokra is akarunk visszautalni, és azután érdekes második lépésként a definíciók megalkotása akár funkcionális, akár organikus definíciókban gondolkodunk, ezt majd el kell döntenünk, hogy hogyan kívánjuk megközelíteni a kérdést. De szerintem most a tartalomra kell egyelőre összpontosítanunk, és ezt a parlamenti javaslat talán meg is, alapján meg is tudjuk tenni, nem is szeretnénk most azt, hogyha a részletekbe bocsátkoznánk. Köszönöm szépen! Én nem látom, hogy bárki más szeretne hozzászólni, ezért Hautala asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a mai munkánkat. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm az összes felszólalónak a munkáját. Meg vagyok győződve arról, hogy Ziller úr is elmondta, ő valami nagyon fontos dologról beszélt, hogy a parlament igen kitartó volt ezzel a projekter kapcsolatban, és az Európai Ombudsman is, és ezért nagyon örülök, hogy Galetta Hoffman és Mir professzorok, illetve Ziller professzor úr is hozzájárultak ennek a szövegnek a megfogalmazásához a munkacsoporton belül, és nagyon örülünk annak, hogy a parlament jogi szolgálata is részt vett ebben. Én úgy gondolom, hogy olyan fázisba érkeztünk, amikor a többi intézményt arra kérjük fel, hogy vizsgálja meg a helyzetet, mert a parlament számára ez a mostani vita rendkívül érdekes, és ezt most már intézményi közi szintre szeretnénk emelni. Ezen felül odafigyeltem és meghallottam a reakciókat is a többi intézmény részéről, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy konstruktív kritika volt az én füleim szerint, és ez szerintem egy jó kiindulási alap, legalábbis a múlthoz képest mindenképpen konstruktívabb volt mindez. Én azt hiszem, hogy most egy olyan helyzetbe érkeztünk el, amikor miután a parlament elfogadta ezt a szöveget, a saját állásfoglalásához kapcsoltan, a következő hónapok során ez mindenképpen meg fog történni. Ezek után valóban fontos lesz a definiálós, definíciós munka, és a hatáskör definiálása is. Én nem gondolom, hogy bárki számára meglepetés lenne az, hogy ez a két kérdés tényleg érdekes kérdés lesz, és sok vitát fog majd felvetni. Úgyhogy folytassuk csak a vitát, még akkor is, hogyha a hatáskör, ennek a rendelet tervezetnek a hatásköre nagyon korlátozott, mégis én úgy gondolom, hogy ha egy olyan jogszabályt alkotunk, amely a rendelettel összhangban áll, segíteni fogja a állampolgárokat, és általában a jogi természetű szervezeteket, vagy civil szervezeteket is akár, szaktervezeteket és így tovább ez nagyon jó hatással lesz. Gárszorn asszonynak és Lincs úrnak is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a mai vitára, és még azt is hozzáfűzném, hogy szerintem érdekes az is, amit ön Gárszon asszony említett. Szeretnénk látni azt, hogy a civil társadalom különböző szereplői, vagy az iparnak vagy más szervezeteknek nagyon különböző oldalakról, területekről érkező képviselői is részt vennének a munkában. Ez az én célom, remélem, hogy ez meg is fog tudni valósulni. Nem csak egy-egy érdekvédelmi szervezetnek az érdekeit kívánjuk itt képviselni az Európai Unióban, hanem minél szélesebb körben ki szeretnénk ezt terjeszteni. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy a kezdeményezés mögött soha senki sem gondolta azt, hogy a legalacsonyabb vagy legkisebb közös nevezőre kellene jutnunk. Nem, a célunk az az, hogy inkább elveket fogalmazunk meg, olyan elveket, amelyek egy modern, nyitott, átlátható, független európai közigazgatást kellene jellemezzenek. Egy példát hadd említsek a joghézagokkal kapcsolatban. Van egy jelentés a számvevőszéktől a bailout programokkal kapcsolatban. Biztos, hogy itt is voltak már javulások, de még továbbra is munkára van szükség a jobb közigazgatási eljárások szempontjából. Ugyanis ebben a számvevőszéki jelentésben azt olvashatjuk, hogy nagyon nagy joghézagok voltak a bizottsági programok tekintetében hiányoztak dokumentumok, és hogyha megnézzük a 16-os cikket a mostani rendelet jelen tervezetben, akkor az bizony hozzá tudna járulni ahhoz, hogy az ilyen típusú problémákat elkerüljük. Tehát vannak joghézabok, és nem a legalacsonyabb szintű megállapodásra törekszünk. Szerintem az is nagyon világosan kiderült a felszólalóktól, hogy ennek a rendelet tervezetnek, amennyiben megvalósul, minden bizonyal több jogvitát eredményezne, de ezeket a konfliktusokat sokkal könnyebben és még akár peren kívüli egyességek formájában le lehetne zárni, amennyiben a rendelet megvalósul. Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a munkáját ezen a ponton. Nagyon örültem annak, hogy átvehettem ezt a munkát, Luigi Berlinguer által megkezdett munkát, és nagy reménységekkel tekintek afelé, hogy nem kell további 10-15 évet várnunk arra, hogy ez a, ez a projekt valósággá váljon az Európai Uniós berkeken belül. Ezt egy nagy lehetőségnek tekintem, és azzal zárom le a felszólalásomat, hogy az egyik legfontosabb dolog, amelyre többen is rámutattak ma, az az volt, hogy a jobb jogalkotás jobb közigazgatással kell, hogy párosuljon. Ez nem csak egy újabb jogszabályt jelent, ez egy olyan jogszabályt jelent, amelynek köszönhetően le tudnánk egyszerűsíteni a közigazgatási jogot és az európai állampolgárok és más jogi személyiségek számára egy egyszerűbb keretet tudnánk biztosítani. A következő lépések azt fogják jelenteni, hogy a korábbi parlament támogatásával együtt reméljük, hogy a következő hónap során el tudjuk majd fogadtatni a parlament plenáris ülésével ezt a rendelettervezetet. Tehát megvizsgáljuk majd azt, hogy ezek után mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az Európai Bizottságot is bevonjuk a folyamatba, hogy ez tényleg jogszabályá váljon az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hautala asszony, és a szakbizottságunk nevében én is szeretném hálámat és köszönetemet kinyilvánítani tisztelt előadóink felé, akik velünk voltak ma. Köszönöm szépen eh, az előadásaikat. Most ezt a meghallgatást lezárom. Köszönöm, hogy eljöttek. Viszont az ülést folytatjuk a koordinátorok ülésével, ezért kérem a többieket, akik nem tartoznak a koordinátorok körébe, hogy